Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Igen, tisztelt kollégák. Szeretném megnyitni az ülést és a meghallgatást. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és különös tekintettel üdvözlöm a biztos jelöltet, Tonio Borg urat. Röviden elmondom, hogy hogyan is járunk el, hogy mindenki tisztában legyen vele, hogy hogyan is zajlik a mai ülés, három óra hosszú áll a rendelkezésünkre. Először is Borgúr kapja meg a szót, hogy tíz percben elmondja a beszédét, utána pedig 155 percünk lesz arra, hogy kérdéseket tegyünk fel a biztos jelöltnek. Ez a blokk a következőképpen néz ki. 10 hosszabb és 16 rövid kérdést tehetnek fel a biztos jelöltnek a Környezetvédelmi Szakbizottság képviselői. E között pedig az IMCO szakbizottság hét hosszú kérdést és három rövid kérdést tehet fel, és Malcolm Harbour, a szakbizottság elnöke három percben is fel fog még szólalni, őt is szeretettel üdvözlöm egyébként a mai meghallgatáson. A harmadik résztvevő szakbizottság az AGRI szakbizottság. Öt rövid kérdést tehetnek fel, ez összesen 16 perc. A hosszú kérdések pingpong rendszerben tagolhatók. Egy percre van egy percben van lehetősége feltenni a kérdezőnek a kérdését, két percben válaszol a biztos jelölt. Ha utána a kérdezőnek még van kérdése, 45 másodpercet kap, és egy perc az erre következő válasz. A rövid kérdések három percből állnak, 50 másodperc áll a kérdező rendelkezésére, és két percben válaszolhat a biztos jelölt. Az én feladatom, és Malcolm Harbour feladata a mai napon az, hogy ma az Illem világnapján, ugye ez a mai nap az Illem világnapja, illedelmesek is legyünk, hogy minden rendben menjen, ez lesz a mi feladatunk ma, ezért felelünk mi, és azért, hogy egy fair meghallgatást tarthassunk itt ma. A Környezetvédelmi Szakbizottságban és a többi érintett számára is egy hirtelen váltás ez, és szeretném megjegyezni még azt is, hogy a biztos személyének változása a mai meghallgatáshoz kapcsolódik. Ma itt a lehetőség, hogy kritikus kérdéseket tegyünk fel, és hát remélhetőleg sok új információra is szert tehetünk. Kezdjük is a meghallgatást, és akkor ezennel megadnám Málta külügyminiszterének Tonio Borg úrnak a lehetőséget, hogy 10 percben elmondja bevezetőjét, és megtartsa beszédét. Még egyszer szeretnék mindenkit megkérni, Az imént nem véletlenül mondtam, hogy ma az Illem világnapja van, az Illem pedig megköveteli azt, hogy mindenki helyet foglaljon, helyet keressen magának. Hogy csend legyen itt az ülésteremben, és hogy Borgúr elmondhassa beszédét. Parancsoljon, Borgúr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a kedves szavait. Tisztelt képviselők, Valóban nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma ebben a teremben, ebben az épületben, vendégeskedhetek ennél az intézménynél, és eszmecserét folytathatok a képviselőkkel, biztos jelöltként, és hogyha kineveznek az egészségügyért és a fogyasztóvédelmi politikáért felelős biztos leszek. Ez a portfólió az úgynevezett polgárközeli Európa nevet viselhetné, vagy nevezhetnénk a polgárok portfóliójának is, hiszen olyan gyakorlati mindennapi kérdésekkel foglalkozik, amely érinti a fogyasztókat és a pácienseket. Az elmúlt 20 évben képviselő voltam, és az elmúlt 14 évben Máltá a végrehajtó hatalmi ág tagja is voltam. Többek között európai ügyekkel foglalkozó miniszteri posztot is betöltöttem. Hogyha kineveznek, akkor ezt az ezen évek során szerzett tapasztalataimat az európai polgárok javára kívánom fordítani. Ígérem önöknek, hogy ha kineveznek, akkor teljes mértékben együtt fogok működni a parlamenttel, nem csak a parlament jogalkotásban betöltött szerepe miatt, hanem mert úgy gondolom, hogy ez a helyes út, őszinte leszek, és teljesen nyitott önökkel. Nem fogom megígérni azt, amit nem tudunk elérni, de annyit ígérhetek, hogy együttműködök önökkel abban, hogy elérjük azt, amit el lehet érni, amit el tudunk érni. Független leszek, objektív a megközelítésemben, és mindenek előtt európai. A politikai tevékenységemnek nagy részét az elmúlt 30 év során annak szenteltem, hogy Málta csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Miért? Azért, mert hiszek az európai értékekben és azok megőrzésében. Megtiszteltetés számomra, hogy a Mártai Parlamentben jelenlevő két párt támogatását élvezem, és tekintettel a máltai hagyományokra azt gondolom, már ez is önmagában is figyelemre méltó. A jelenlegi mandátumban arra törekednék, hogy a pácienseket és fogyasztókat szolgálja, az úgynevezett 3C-re épülne, az én megközelítésem Continuity Confidence Commitment, tehát kontinuitás, bizalom és elkötelezettség, ez lenne a három vezérfonala a munkásságomnak. A jelenlegi bizottság célkitűzéseit teljesen a magamévá tenném, nagyon fontos kezdeményezések tartoznak ide, alternatív és online vitarendezés, határokon átnyúló egészségügyi kockázatok, klinikai kísérletek, egészségügyi készülékek, és így tovább. Ezek már mind az együttdöntési eljárás hatája alá tartoznak. Ezeket kell eredményre vinni. Emellett, illetve em mögött egy további célkitűzés az kell, hogy legyen, hogy a polgárok bizalmát megnyerjük, legyen szó a fogyasztóvédelem területéről, a belső piacon, vagy pedig az az iránt érzett bizalom képítéséről, hogy a politikai döntésünk alapját tudományos tények képezik. Mit is jelent ez a különböző politikai szakterületekre lebontva? Ami az egészségügyet illeti, az első számú prioritásom az lenne, hogy mielőbb egy új ambiciózus javaslatot tegyünk a dohányipari termékekkel kapcsolatosan. A dohányzók 95%-a 25 éves kora előtt kezd dohányozni, 70%-uk pedig 18 éves kora előtt, és mindemellett a dohányzás nagyon sok idő előtti halálesetet is okoz. Egy ambiciózus javaslatot tennék egy új, illetve a jelenlegi dohányipari termékekre vonatkozó irányel felülvizsgálatára. Ez hozzájárulna a belső piac megfelelő működéséhez, és megfelelően megvédené a polgárok egészségét is. Megvannak az eszközeink ehhez, remélem, hogy az Európai Parlament segítségére is számíthatnék ebben. A második prioritás az, hogy képesé tegyük a tagállamokat arra, hogy szembenézzenek a krónikus betegségek és az előregedés jelentette kihívásokkal, miközben nagyon súlyos pénzügyi nehézségekkel is küzdködünk. Az alapjogi karta mindenki számára biztosítja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, Támogatnám a tagállamokat abban, hogy javítsák az egészségügy hatékonyságát, az összes létező eszközt megragadva. Természetesen tiszteletben tartom a nemzeti kompetenciákat, meg vagyok győződve arról azonban, hogy sokat nyerhetünk azzal, hogyha együttműködünk ezen a területen. Az egészségügy egyfajta beruházásként, befektetésként tekinthető, nem pedig csak kiadásokból áll, önmagában véve is értéknek tekinthető, és nem csak egyfajta kiegészítés más célkitűzésekhez képest, most, most pedig az anyanyelvemen folytatnám. Ami a fogyasztóvédelmi politikát illeti, hogyha kineveznek biztosként, akkor az a szándékom, hogy megvédjem a fogyasztók érdekeit, és a fogyasztók szószólója legyek. Az alapelv az, hogy biztosítsuk, hogy a jogszabályokat végrehajtsák, annak érdekében, hogy a fogyasztó védelme realitássá váljon európai szerte, és hogy az fogyasztók védelmét minden európai politikában figyelembe vegyék. Fontos, hogy a belső piac előnyöket biztosítson a fogyasztók számára. Erősítenünk kell a fogyasztók belső piacba vetett bizalmát, és ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Európai Unió ismét a fellendülés pályájára kerüljön. A legfőbb aggály, amely foglalkoztatja a fogyasztókat, az a biztonságuk kérdése. Tejáné alelnökkel jövőre egy a termékbiztonságra és a piaci felügyeletre vonatkozó csomagot terjesztenék elő, amely egyszerűsítené a, a meglévő szabályokat, és javítaná a piaci felügyeletet és a jogszabályok végrehajtását. Ez a csomag annak az egyszerű ténynek a kifejeződése lenne, hogy a biztonság nem kell, hogy a versenyképesség kárára váljon. Épp ellenkezőleg a biztonság egyfajta befektetés a versenyképességbe, hiszen általa az Európai Unió globális, a globális szintéren vezető szerepet játszhatna a termékbiztonság területén. Egy másik kulcsfontosságú kezdeményezés, amelyet jövő év elején elindítanék, Bárnyé biztos úrral, hogyha valóban kineveznek biztosként, a bankszámlákkal kapcsolatos kezdeményezés lenne, amelynek a célja annak biztosítása, hogy a fogyasztók átlátható módon hozzáférjenek az információkhoz, és hatékonyan válthassanak számlát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió az élelmezés területén sok mindent elért, Büszkék lehetünk arra, hogy világszerte az egyik legmagasabb szintű élelmiszerbiztonsági rendszerrel rendelkezünk, amely nagyon magas tudományos normákra épül. A tudomány lesz az én fő vezérfonalam, amikor nagyon nehéz döntéseket kell meghoznom. Fontos célkitűzés, hogy a meglévő szabályokat megfelelően végrehajtsuk és alkalmazzuk, de hát mindig van mind javítani. Éppen ezért javaslatokat tennék a az állategészségügyjel, a növényegészségügyjel kapcsolatosan a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Ez egyszerűsíteni a szabályokat, és segítené a szabályok hatékony végrehajtását. És természetesen a klónozással is foglalkoznunk kell. Itt egy hézag van jelenleg, ezért a jövő év során javaslatot tennék az újszerű élelmiszerekre vonatkozó jogszabályra is. Visszatérnék az állategészségügyre, illetve állatjólétre. Az állatok jóléte egy nagyon fontos európai érték, még a szerződés is, az Európai Unió szerződése is érző lényekként utal az állatokra. Úgy gondolom, mindenképpen jobban kell végrehajtani a meglévő jogszabályokat az állategészségügyre vonatkozóan, Hogyha határozottan lép, lépünk fel a tagállamokkal kapcsolatosan, akkor az gyümölcsöző lehet, ahogyan a tojos tyúkok, tyúkok esetében is láthattuk. Ha kineveznek biztosként, akkor mindenképpen a bizottság meglévő kompetenciáit hatékonyabban használnám fel, azért, hogy a meglévő szabályok megfelelő végrehajtását biztosítsam az állatok szállítása kapcsán és más egyéb területeken. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Gazdasági nehézségek idején egy olyan tendencia mutatkozik meg, hogy csökkentsük a költségeket minden területen. Számomra az a fontos, hogy amikor csökkentjük a kiadásainkat, akkor úgy tegyük azt meg, hogy az intelligens módon történ, történjen, és tudatában legyünk mindeközben annak, hogy meg kell védenünk a sérülékeny csoportjait a társadalomnak. Európának sohasem szabad elveszíteni a szociális iránytőjét. Az, igaz, az egészségügy és a fogyasztóvédelem olyan területek, ahol az EU szintű fellépésnek konkrét kézzelfogható eredménye van az érintettek számára. Hogyha elnyerem az önök bizalmát, akkor megígérhetem azt, hogy minden tudásomat és energiámat arra fordítom, hogy szolgáljam a polgárokat, és Keresni fogom a szoros együttműködést az Európai Parlamenttel, hogy kiaknázzuk az összes potenciált, amely lehetővé teszi egy jobb Európa kiépítését. Köszönöm. Köszönöm szépen Borg úrnak. Most pedig kezdődnek a kérdések. Először is a koordinátorok kapják meg a szót. Péter Líze, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr, köszönöm a bevezetőjét. Egy kicsit részletesebben szeretnék kérdezni a dohányirányelv kapcsolatban. Az Európai Bizottság ezt a javaslatot többször is elhalasztotta, és egyesek azt gondolják az, önök bejelent, az ön bejelentése ellenére, hogy lehet, hogy ez most már kifulladt. Remélem, hogy hamarosan benyújtja ön mégis ezt a javaslatot. Van -e erre egy ütemterve, egy kicsit részletesebben erről hallhatnánk-e? Vannak-e bizonyos tartalmi eh, mérföldkövek, amelyek fontosak, és eh, mindent megtesz annak érdekében, hogy ne kerüljön sor további elhalasztásra az eljáráson belül. Tessék, várjuk a választ, úr. Két perc van. I believe that the tobacco... Azt gondolom, hogy az a dohány irányelv egyáltalán nem múlt ki, sokkal inkább nagyon aktívnak tartom. Az én politikai karrieremben nagyon ritkán ritkán, ritkán ígérgettem, kivéve akkor, amikor biztos voltam benne, hogy ezeket meg is tudom valósítani, ezeket az ígéreteket, mert tudom, hogy ezek bumeránként érnek vissza. De megígérhetem azt, hogy ha megerősítenek a biztosi kinevezésemben. Az első az első feladatom az lesz, hogy ez dohány irányelvet konzultációra megküldöm, és januárban elfogadhatom a javaslatot. Ezeket nem hasonlítésszerűen mondom ezeket az időpontokat, hanem megvizsgáltam az eljárás menetét, és Barózó elnök úr megerősített ebben, és támogat ebben. Tehát ez teljesíthető ígéret. Nagyon fontos, hogyha ez megtörténik, és biztos vagyok benne, hogy megtörténik, akkor segítenek nekem abban, hogy ennek a parlamentnek a jelenlegi mandátuma alatt elfogadtassuk ezt. Természetesen vonatkozik eh, ránk ez a eh, biz, vonatkozik rám a eh, titoktartás, mert még nem fogadtuk el, a, a kollégium még nem fogadta el ezt a javaslatot, de néhány szót azért mondhatok róla. A, fontos az, hogy a dohány áruk, dohány árunak is nézzenek ki, és olyan ízük is legyen. Ez az irányelv a szerződés 104-es pontjára alapul, és ez magas szintű egészségvédelmet biztosít a polgárok számára. A fiatalokat is védenünk kell. A statisztikák azt mutatják, hogy azoknak a, tehát a, a dohányzóknak nagy száma fiatal kor, korban kezd el a dohányzást, és a nők többet dohányoznak, mint a fér, több nő dohányzik, mint férfi, több nő kezd el dohányozni, mint férfi, úgyhogy ezt a problémát mm, mindenképpen kezelnünk kell, a fiatalokat védel, védelmeznünk kell. És aztán persze más dolgokat is bele kell ebbe vonni, például nem szabad különbséget tenni a dohánytermékek között, mint mindegyik ártalmas. A következő kérdés Linda meg Evan kérdése. Itt vagyok, a másik oldalon. Biztos jelölt úr. Ön sokat beszélt az európai értékek megvédéséről, különös tekintettel az alapjogok kartájáról. Hogyan lehet ezt Az ön tevékenységével kapcsolatos jelentésekkel összehangolni, amelyeket kaptunk. Például a női jogokra és az abortuszra gondolok. Az nem csak, hogy az szigorítják a, ezt a helyzetet Máltán, például az abortuszt megtiltását alkotmányos szintre akarják helyezni. Aztán a, nem, a diszkrimináció mentesség a szexuális orientáció alapján azt hallottuk, hogy ön nem kívánja teljes mértékben végrehajtani az európai jogot a szabad mozgással kapcsolatban, és ez ugyan így vonatkozik az egyenlő jogokra. Ön azt mondta, hogy azokat illetik meg az egyenlő jogok, akik védelmet érdemelnek. Ezt hogyan értelmezi? Kérem, tartsa be az időkeretet, és a jelöltől is ezt kérem, két perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az abortuszt illeti, a szerződés erről teljesen világos. Ez teljes mértékben a tagállamok kezében van, hogy megengedik vagy nem. Tehát európai biztosként a szerződést fogom tiszteletben tartani, és az alapjogok kartáját is, valamint a szubszidiaritást, amely nem engedi meg az, hogy az európai biztos beavatkozzon ezekbe a dolgokba. Azonban tisztázni szeretnék egy dolgot. Itt van nálam egy újságcikk, 14 évvel ezelőttről datál ez. Egy nagyon világos kérdést tettek fel nekem, mégpedig azt, hogy egy máltai terhes nőnek megengedjük-e azt, hogy Nagy-Britanniába menjen, és ott abortuszt, abortuszt kérjen, ahol is ez legális volt azt kérdezték tőlem, hogy vajon egyetetek-e azzal, hogy valami legális, illegális dolgot cselekszik. Én azt mondtam, hogy míg közértettem azt, hogy én magam ellenzem az abortuszt, én úgy gondolom, hogy legális vagy jogi szinten ez a nő semmi hibát nem követett el, hiszen egy olyan országba ment abortuszra, ahol ez teljes mértékben legális. A a Malt, máltai büntető jog csak Máltára vonatkozik. Ugyan engem bíráltak emiatt a kijelentésem miatt. Dr. Tonio Borg kommentárjaira reagálva XY azt mondta, hogy nagyon furcsa, hogy Borg úr egy keresztény demokrata politikus azt mondta, hogy ez a nő semmiféle hibát nem követett el jogilag. Ami a szexuális orientációt illeti, idén segítettem abban, hogy segítettem abban, hogy a nem házasságnak minősülő partnerségeket legalizáljuk. Ezek között vannak az e, egyforma, tehát az egyforma neműek kapcsolatai is. A kartát fogom egyértelműen tiszteletben tartani, ez ennek a 21. cikke vonatkozik erre. A máltai jobban is szerepel most már ez. Köszönöm szépen. Igen, egy kiegészítő kérdésem lenne. Hogyan lesz ez hatással az Európai Bizottsági döntéseire legyen szó a nők reproduktív egészségére, az ősejtkutatásra és egyéb kérdésekre. Hogyan fog ezekben ön véleményt nyilvánítani? Minden program esetében tiszteletben tartom az Európai Bizottság döntéseit, ugyanis ezekről már döntés született a, kollégiali, a kollégiumi elv érvényesül, és különböző országoknak különböző jogok, jogrendjük van, és a különböző országokban meglévő jogrendeket védelmezi a szerződés. Semmiféle problémám nincsen azzal, hogy amellett vagy annak ellenére, hogy megvannak a személyes, megvan a személyes véleményem, hogy bizonyos programokat az Európai Uniós szerződésnek megfelelően fogad el az Európai Bizottság. Egyébként a szubszidiaritás elvét megért, megsértenénk. Ez csak annyit jelenti, hogy minden országnak lehetővé kell tenni, hogy azt csináljon, amit akar. Senki nem avatkozhat be. Én nem fogok beavatkozni egyes országok döntéseiben, mert én európai biztos leszek. Nem máltai biztos leszek, hanem európai biztos. Akit mellesleg Málta küld. Chris Davis, one minute, please. Chris Davis, egy perc. Tisztelt kijelöltő biztos, nem vonom kétségbe az, a képességét, de az, eh, az véleménye mégis megkérdőjelezhető. Úgy tűnik, hogy ön az extrém oldalon áll. Ön nem ízléses, sőt homofób megjegyzéseket tett az azonos neműek házasságával kapcsolatban, és nem értek egyet az abortusszal, illetve a spermium, illetve petesej adományozása kapcsolatos véleményével kapcsolatban. Ez a ez a meghallgatás, ez olyasmi, mint, mint a tagállamokban a köztes választás. Miért, miért szavazzak önre miért ne utasítanám vissza önt, miért ne kérném azt a Máté miniszterelnöktől, hogy küldjön valaki mást. Magyarázza ezt el nekem. Tessék, két perc a válaszra. Természetesen önöké a választás joga, Nos, elmondtam, mondtam bizonyos dolgokat, de én soha nem voltam a házasságon kívüli kapcsolatok ellen. Én magam segítettem kidolgozni ezt a törvényt, megszavaztam ezt a törvényt, amely a házasságon kívüli kapcsolatokat, legyen heteroszexuális, akár homoszexuális kapcsolat, ezeket, ezeket védi. És ez jogokat és kötelezettségeket ró az ilyen párokra. Ez még mindig sokkal jobb, mint nagyon sok tagállamban a helyzet éppen most. Amikor ezt elfogadják, ez azt jelenti majd, hogy jogilag, tehát jogaik és kötelezettségeik lesznek ezeknek a pároknak, és be lehet jegyezni ezeket a partnerségeket, partneri kapcsolatokat, és ez ugyanúgy vonatkozik heteroszexuális, mint azonos nemű párokra. Ez hatalmas előrelépés az én véleményem szerint. Ez azt is jelenti, hogy én nem mondtam illet, illetlen megjegyzéseket az azonos nemű kapcsolatokkal, kapcsolatokkal kapcsolatban. Én csak azt mondtam, hogy nem lenne fair az, hogyha a hagyományos házasságon kívüli kapcsolatokat elismerni, anélkül, hogyha egy szélesebb keretbe helyeznénk ezt, ez nem lenne helyes. Az új jog szerint ez megvalósul a lakásbérlések esetén ugyanis, hogyha ezt nem tudtuk volna meg, akkor ez a lakástulajdonosokkal szemben kifejezetten tisztességtelen lett volna. Ennyit mondtam csak, nem mondtam illetlen megjegyzéseket, ízléstelen megjegyzéseket. A hivatalos jegyzőkönyveket meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, hogy mit bíráltam, amikor amellett szavaztam, amikor úgy szavaztam, ahogy szavaztam, soha nem gondoltam volna, hogy, az, hogy önök elé kell majd lépnem egy napon. Well, thank you for your response, but, uh... Köszönöm szépen a válaszát. De mégis, hát úgy tűnik, hogy ellentmondásos híreket kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ön mit mondott, vissza kell térnem az ír referendumra adott válaszra, ami az volt, hogy ha nem tudják, akkor szavazzanak nemmel. Ami és keresenek alternatívát. Ami a portfólióját illeti, biztosak lehetünk-e abban, hogy az ön szociális véle, ö, nézetei nem fognak visszatükröződni az európai jogszabályalkotásban diszkriminatív módon. Egy percre, Borgur, tisztelt Davis úr. az emberi jogok kartájára alapozom a munkámat, amely, el kell, hogy mondjam, nagy vita volt ezzel kapcsolatban más országokkal együtt, hogy ezt Málta ratifikálja vagy nem, és én támogattam ennek a ratifikációját nem csak az emberi jogi meggyőződésem miatt, én, én teljes mértékben támogattam a a házasságon kívül született gyerekek elleni diszkrimináció felfüggesztést, aztán a halálbüntetés megszüntetését Maltán, és még sorolhatnám, hogy mit tettem az emberi jogok érdekében. Ez tehát egy alapvető karta, amit nagyon fontosnak tartok, a 21-es cikk teljesen világos, mindenféle diszkrimináció legyen szó nemi alapú, vagy, vagy szexuális orientáció alapú, ez tilos, ez lesz az alapvető dokumentum, amelyet figyelembe veszek. Köszönöm szépen, Szátuhászi asszony. Köszönöm, akkor én folytatom azt, amit Linda McKevin és Chris Davis elkezdett. Azt hallottuk, hogy amíg ön máltai külügyminiszter volt. Málta volt az az európai tagállam, amely blokkolta az európai támogatást egy fontos kezdeményezésekkel kapcsolatban az em, a nőgi, női jogok tekintetében, például a Cairo platformot említeném. Azt szeretném tudni, hogy ön az európai fejlesztési politika keretén eh, támogatná-e a nők reproduktív jogait, szexuális jogait a nőjogokon belül és a fejlesztési politikán belül. Az ön véleményét szeretném kérdezni ezen kérdésekkel kapcsolatban. Mi a helyzet a HIV-AIDS elleni harccal? és az európai polgárok egészségével kapcsolatban. Várjuk a választ. Négy évig voltam külügyminiszter, soha nem vettem részt fejlesztési politikai kérdésekben, úgyhogy a felelős minisztertől e, kell ezt megkérdezni. A fejlesztés nálunk más portfólió alá e, tartozik én, a megszületett döntéseket tiszteletben fogom tartani, szubszidiaritáson, szubszidiaritás alapján, amely hív és, hív és más betegségeket is illeti, manapság ez már nem olyan helyzetben van, mint, vagy nem olyan a szituáció, mint korábban. Büszkék kellene, hogy legyünk azokra a vívmányokra, amelyeket elértünk a HIV elleni harcban. Azt gondolom, hogy a megelőzésre kell koncentrálnunk, a diagnózisra és a kezelésre. Különös tekintettel pedig arra, hogy meg kell szüntetni a stigmatizálását azoknak a személyeknek, akik ebben ettől a tragédiától szenvednek. Ezért, hogyha engem megerősítenek, akkor részt veszek majd egy konferencián, amelyet hamarosan megszervez a UNAIDS, az AIDS-ről és az emberi jogokról. Ez ugyanis egy emberi jogok kérdés. Haszi asszonynak mondom, hogy én európai biztosként ennek megfelelően fogok eljárni. See again. Thank you. Mike... Köszönöm szépen. Kiegészítő kérdésem lenne. Egy kicsit tisztázni szeretnék egy dolgot. Egyet ért-e velem és az Európai Parlamenti többséggel, hogy a homoszexu- homoszexuálisok jogainak tiszteletben tartása, illetve a felvilágosítás az ifjúság felvilágosítása a szexuális és reproduktív kérdésekben rendkívül fontos az éjc és hív elleni harcban. És ez rendkívül fontos népegészségügyi kérdés. Igen, természetesen, és azt gondolom, hogy még mindig vannak diszkriminációs kérdések minden tagállamban, amelyek ellentmondanak a 21-es cikknek. Az egyik ezek közül ezt felvették, felvetették képviselők, a következő, tehát feltenni valakinek ami a kezeléseket, nem betegség kezelését illeti, diszkriminatív azt kérdezni valakitől, hogy homoszexuális nem, sokkal inkább azt kell megkérdezni tőle, hogy, hogy kockázatos szexuális magatartást tanúsít-e, vagy nem attól függetlenül, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális. Ez egy apró példája a diszkriminációnak, ami sajnálatos módon gyakorlat egyes tagállamokban. Megadom a szót a következő kérdezőnek. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy értékeljük az, ön, az öntudását a témában. A nemzeti egészségügyi hatóságok, hat, ezen feladatok tagállami felelősségbe tartoznak. Az egyik legkritikusabb jogalkotási területről van szó. A klinikai próbák illetve tesztek nagyon érzékeny kérdést képviselnek az Európai Unión belül. Nagyon nagy a bürokrácia, egyre növekszik. Kérdezem, hogy hogyan látja az új jogszabályi keretet, amely, tiszt, amely figyelembe veszi ezeket a mm, aggodalmakat, és hogyan vélekedik a legfontosabb tudósok véleményéről ezzel kapcsolatban. Ami a klinikai illetve kórházi kísérleteket illeti, ez jelen pillanatban, ez a vita folyamatban van, éppen azért, amit ön említett, csökken a klinikai kísérletek száma, és az Európai Bizottságnak bele kell avatkoznia nem azért, hogy kevésbé biztonságosak legyenek ezek, hanem sokkal inkább azért, hogy csökkentse a bürokráciát, és hogy ezek a kísérletek továbbra is a biztonsági paramétereknek megfeleljenek, hogy tudatában legyen a kísérletben résztvevő annak, hogy kísérletben vesz részt, és megfelelő információt kapjon. Az intézményekkel és a cégekkel, amelyek ilyeneket, ilyenekben vesznek részt, kapcsolatban állunk. Nem csak a gyógyszergyárakról van szó, hanem a járványügyi hivatalokról is. Úgyhogy csökkentenünk kell a bürokráciát, növelnünk a kísérletek számát, és az etikai elveket is tiszteletben kell tartani. Voltak bizonyos, krit, volt bizonyos kritika ezzel az etikai kérdésekkel kapcsolatban, egy döntés született azzal kapcsolatban, hogy a szubszidiaritást tiszteletben tartsák, mert manapság a tagállamokban elég meg vannak megvannak azok az etikai bizottságok, amelyek el tudják végezni ezt a feladatot a szubszidiaritásnak megfelelően. ezért nem szerepel kötelező jelleggel az etikai bizottságok, vagy bizottság létrehozása az irányelvben. Van még egy kiegészítő kérdés? Igen. A javaslat azt várja el, hogy egyes tag, minden tagállam nemzeti mechanizmusokat hozol létre a nem komerciális szponzorokkal kapcsolatban a klinikai kísérletek tekintetében. Hogyan látja ezt ki fogja ezeket finanszírozni. Nem szeretnénk, hogyha a tagállamoknak kellene fizetnie, ezért mi a véleménye erről? A teljes, az egésznek a lényege a bürokrácia csökkentése, nem a növelése. Úgyhogy az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy az intézményeket, amelyeket, intézeteket, amelyeket ön említett, az ő számukra egyszerűbbé tegyük a klinikai kísérletek bevezetés. Az irányelvben szerepel ez, nem igazán kívánunk semmiféle akadályt az útjukba gördíteni, a megfelelő jogi fázis elérésekor fogunk erről beszélni. Én biztosként segíteni fogok abban, hogy a külön, véleménykülönbségeket elsimítsuk, amelyek, amelyek felmerülhetnek az irányelv elfogadásával kapcsolatban. Ezt a folyamatot javítani kell a jelenlegi mandátum alatt. Július 2012. júliusában javasolták ezt az irányelvet, és még mindig folyik a munka ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt mondanám, hogy folyamatban van a munka, remélhetőleg ezt sikerül majd lezárni. Elnök, világosra szeretném még egyszer tenni az eljárás szempontjából, de a következő a helyzet, egy kérdést tesznek fel, és aztán a kérdező, hogyha a kérdést úgy ítéli meg, hogy nem válaszolta meg a jelölt megfelelően, akkor visszatérhet az eredeti kérdésre, nem, az, nem szabad új kérdést feltenni, kiegészítő kérdés gyanánt. Liotard képviselő következik. Ja, dank u Nagyon szépen köszönöm. Itt ülök önnel szembe, hátul. Ön, mint egészségügyi biztos, nagyon fontos szerepet fog játszani az európai egészség ügy kialakítása kapcsán Bizonyára tudja azt, hogy elég nagy a különbség az egészségügyi ellátások során a nők, férfiak, a heterók és homoszexuálisok, illetve a migránsok között, és mindenképpen azon kell lennie, hogy ezeket a különbözőségeket megszüntesse. Tehát mindenképpen a nők egészségügyi helyzetért is tegyen, erről már beszéltünk, de úgy tűnik a kutatásokból, hogy ott, ahol az abortuszt nem szabályozzák, ott jelentősen nagyobb az egészségügyi rizikó a nők számára. Ön azt mondta, hogy ön úgy fog viselkedni, mint egy európai biztos, én hiszek is önnek, viszont mindenképpen a lehető legnagyobb védelmet kell biztosítania az Európai Unióban egészségügyi szempontból. Az ön saját hazájában és el tudják-e azt érni, azt, hogy a nőket ne tegyék ki ilyenfajta egészségügyi rizikónak, és hogyan tudja összeegyeztetni biztosi szerepét az ön vallási értékeivel. On the health inequality. A az egészségügyi különbségekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy kohéziós politikára van szükség, ahogy az létezik a gazdasági ügyek tekintetében is. Tényleg arra kell gondolnunk, hogy legyen egy kohéziós politika az egészségügyi különbségek leküzdésére. Ha megnézzük a statisztikákat, egyértelmű, hogy egyenlőtlenség van számos egészségügyi kérdésben, és ez csak az Európai Unió. Például, ha megnézzük a gyermekhalandóságot, az anyák halandóságát, az egészséges életre való kilátást, az én országom az első között van abban listában, amely az egészséges életkilátás tekintetében készül, de hogyha megnézzük a többi dolgot, akkor azt mondhatom, hogy eléggé szégyen teljes ez, hogy léteznek ilyenfajta különbségek és ez aggodalomra ad okot. Főként akkor, amikor a sérülékeny emberekről van szó, tehát például gyerekekről vagy idősekről, akik a legtöbb keret látják mindennek. Ami az a kérdésének a második részét illeti, arra már válaszoltam, a tagállamok döntenek arról, erről, az Európai Bizottság nem avatkozhat be ezekbe a döntésekbe, még akkor is, hogyha szeretne valaki ebbe beavatkozni, nem lehet megtenni. A 168-as cikke köt engem a szerződésnek, tehát a tagállamokra tartozik ez. Ez egy kétélő fegyver, de hát mindenképpen a 168-as cikknek megfelelően kell fellépnem, úgy, mint egy európai biztos, az olyan országokban, ahol ezek legálisak, azt lehet folytatni, ahol az nem legális, akkor hagyjuk meg a tagállamra azt, hogy döntsön erről a szerződésnek megfelelően kiegészítő kérdés. Igen, szeretném azt öntől megtudni, hogy a tagállamán belül aktívan hajlandó -e fellépni ezen dolgok érdekében, és azt is szeretném tudni, hogy a szexuális betegségek, az AIDS, a nem kívánt terhességek esetében az óvszer használatát támogatni fogja-e. Sie hat das Recht. Igen, joga van a képviselő asszonynak arra, hogy kiegészítő kérdést tegyen fel, ezt is tette, és kérem, hogy megkapjuk erre a választ. A kollégákat pedig arra kérem, hogy a szabályokat tartsák be, viszont a rendelkezésre álló időt is tartsák be, azért is, mert különben a következő fordulóban a kollégáknak nem lesz idejük arra, hogy kérdezzenek. Tessék, tisztelt biztos jelölt úr! Ma van az udvariasság világnapja, ezért udvariassal fogok válaszolni nem ismerek olyan esetet Maltán, amikor nem lett volna engedélyezett a, a fogalmazásgátló módszerek alkalmazása. Kérem, jöjjenek el Máltára, és meglátják, hogy nincsen fogamzásgátlás ellenes kampányunk. Én emlékszem, amikor még az USA-ban tanultam, Connecticutban, ott tilos volt valóban a fogamzásgátlás, viszont Máltán nem volt semmi ilyen dolog, tehát mindenki szabadon megválaszthatta azt, hogy mit akar, ez ugyanis, hogyha ezt tiltanánk, akkor az nem csak az alapjogok kartájába ütközne, hanem a máltai alkotmányba is. Málta az Európai Uniónak a része, persze vannak, megvannak a saját hagyományaink, és nem szeretnék itt patrióta lenni, nem szeretném itt védelembe venni a saját hazámat, de mivel átléptünk bizonyos határokat, mégis reagálnom kell. A többi kérdés ami az abortuszhoz kötődik. Az Európai Bizottság mindig is ugyanúgy válaszolt, azt mondta, hogy ezek olyan kérdések, amikről a tagállamoknak kell döntenie. Vannak, akik liberalizálni akarják ezeket a gyakorlatokat, vannak, akik szeretnék ezt korlátozni, ezeket a gyakorlatokat. Mindig is ez volt a standard eh, válasz, és az én válaszom is ugyanez. Elnök, köszönöm szépen. Scotta úr teszi fel a következő kérdést egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Az ipari lobbynak 250 millió eurót kell megspórolnia. Egy ö, eh, csoport számolta ezt ki, és az Európai Bizottság ö, eh, meggyőzték arról, hogy ne legyenek különböző címkézések a marhahús esetében. A Kelgen marhakor krízis után döntették -e el. Mindenképpen az áltagességet szeretnénk előtérbe helyezni, de azt is szeretnénk, hogyha az állattenyésztőket is támogatni lehessen. Ők nem szeretnék azt, hogyha ezeket a fakultatív címkézést megszüntetnék, ugyanis ez utat nyitna az olyan információk irányába, eh, amelyeket nem lehet eh, ellenőrizni a hatóságok részéről, főként akkor, hogyha a marhahús harmadik országból származik, ugyanis ez utat nyitna a tisztességtelen verseny irányába. Hogyan le, ön a fogyasztók mellett áll, vagy az ipari lobby mellett, Borgúr. Az önkéntes címkézés tekintetében engem arról tájékoztattak, hogy ennek megszüntetése nem azt jelenti, hogy nem lehet címkézni, akár önkéntesen is, de a címke nem szabad, hogy félrevezető legyen. Ez az, amely rendkívül fontos, mert hiszen ezek az információk, amelyeket közreadunk, amelyeket címkéken feltüntetünk, ezen csak akkor van értelme, hogy ezek nem félrevezetőek, és a címkézést csak is erre a célra lehet felhasználni, tehát a kérdezőt biztosítatom arról, hogy még akkor is, hogyha megszüntetik ezt a szabályt, akkor is a címkézés önkéntes módon megmarad, ezt el lehet végezni, úgy, ahogy azt a szabályok is már most is elérjek, vagyis ezek nem lehetnek félrevezetőek a fogyasztók számára. Hogyha a belső piacról beszélünk, az élelmiszerek vagy a bármilyen fajta termelés szempontjából, mindig is figyelembe kell vennünk azt, hogy a, az 500 millió fogyasztott magánfoglaló belső piac sokkal nagyobb terhet rónk rá, ró ránk a fogyasztóvédelem szempontjából. Ez olyan, mint a Schengen. Hogyha az ember belép erre a területre, akkor szabadon mozoghat itt. Tehát mindig is emlékezni kell arra, hogy a belső piac a fogyasztók számára jött létre, és nem pedig a fogyasztókat hoztuk létre a belső piac számára. Köszönöm szépen, ezáltal lezártuk az első fordulót, most pedig rátérünk a második fordulóra, és kilenc kérdező van a Környezetvédelmi Szabizottság részéről. Rövid kérdések lesznek, 50 másodpercben teszik fel a kérdést, és utána pedig eh, ez egy, egy perc, 50 másodperc, illetve két perc a válaszra. Eh, azt kérném, hogy mindenki tartsa be a rászabott időt, mert mindenki szeretne kérdezni. François Grostat fog először kérdést feltenni 50 másodpercben. Köszönöm szépen, tisztelt Borg úr! A kérdésem egy aktuális dossziéra vonatkozik, pedig arra, ami az ön portfóliójához fog tartozni. Az egészségügyi program a 2013-as, 2020-as időszakra a parlament és a tanács első olvasata arra az eredményre jutott, hogy csak akkor tudjuk ezt elfogadni a parlament részéről, hogyha a pénzügyi feltételeket megtartják. Mit tud mondani tíz nappal a külön találkozó előtt? Tudjuk, hogy a viták nagyon nehezek lesznek, számolhatunk-e mi az ön jó akaratára, illetve arra, hogy a szolgáltatás irányelv az egészségügyi szolgáltatások esetében 2013 előtt 2013-ban megvalósul. Igen, ez az én célom. Hogyha azt kérdezik Grosztet azt, hogy mit szeretnék én, hát én több pénzt szeretnék ezekre az egészségügyi programokra, mert 64 eh, milliót szánunk az 500 millió fogyasztóra, tehát ez két euró fejenként, hát nem túlságosan sok befektetése ez az egészségügy szempontjából olyan időkben élünk, amilyen időkben élünk most, és a programjainkat annak megfelelően kell kialakítani, illetve annak fényében, a tükrében, amilyen programjaink most vannak. Tudom, hogy a trialógus éppen zajlik ezen a területen, és szeretnék megfelelni az Európai Parlament kívánalmainak ezen a téren nem csak azért, mert ez kényelmes, hanem azért, mert így a helyes is. Önök azt tükrözik, amit az emberek éreznek, gondolnak. Önök a demokratikus karja az Európai Uniónak. Jó magam is parlamenti képviselő vagyok. Olyan rendszerhez tartozok, ahol ha valaki miniszter akar lenni, akkor képviselőnek is lennie kell. Önöket is az önök állampolgárai választották meg, és tudják, hogy mik a fő prioritások az egészségügyi programok kapcsán, talán erről röviden majd beszélhetnek, hogyha akarják. A fenntarthatóságra van szükség az egészségügyi rendszerek kapcsán, le kell küzdeni az egyenlőtlenséget, de fel kell lépni a krónikus betegségek ellen is, és ez a fellépés azt jelenti, hogy a rizikófaktorokkal szembenézünk, mint például az étkezéssel, alkoholfogyasztással, a fizikai aktivitással, dohányzással. Tehát ezzel nem csak egy betegséget lehet leküzdeni, hanem többet is. Hogyha megerősítenek, jóvá hagynak engem ö, funkciómban, akkor lesz majd még lehetőségem arra, hogy beszéljek erről önökkel. Elnök, köszönöm szépen. Edith Estrella, 50 másodperc. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A nők jogaira, illetve abortuszról alkotott véleménye az ismeretes. A meghallgatás során mindig is a szubszidatásra utalt, és nem adott konkrét válaszokat a kevésbé könnyű kérdésekre. Milyen fajta garanciákat tud adni a függetlenségére, nem csak úgy, mint egészségügyi biztos, hanem úgy, mint a bizottság tagja, akkor, amely, am, akkor amikor olyan kérdésekről kell majd döntenie, mint a nők ö, szexuális reproduktív jogai, nem csak a máltai ö, nőkről ö, van szó ilyen esetekben, hanem akár a fejlődő országok ö, nőiről, és szeretnék egy konkrét választ erre a kérdésemre, biztos úr. Igen, ügyvéd vagyok, ez igaz, de nem fogok kitérni a kérdések elől. A szerződéseket kell alkalmazni, akár tetszik, vagy akár nem, de a szerződéseket kell alkalmazni, és ezek a szerződések egyértelműek az ön kérdéseire vonatkoztatva. Őszintén válaszoltam, nem az esetem, de hogy lemondjak személyes nézeteimről, ez túlságosan álszent lenne, és átlátható lenne, hogyha ezt tenném. What I certainly promise is to abide. De mindenképpen hivatalnak megfelelően fogok eljárni, és az egyértelmű, európai biztosként a kollégialitás szabálya kötelez, ami jó is, mert különben 27 bizottság lenne, nem pedig egy bizottság, és a szubszolatás alkalmazása nem azt jelenti, hogy azt védjük meg, akik nem követték a tagállamok többségének gyakorlatát. Nem erről van szó, pontosan ellenkezőleg. Az Európai Bizottság nem avatkozhat be olyan programokba, amelyek a jogi eh, helyzetéhez kötődnek a tagállamoknak. Ezzel kapcsolatban nem fogok beavatkozni, mert nem akarok, és jogom sincsen hozzá, és ezen kívül ez megsérteni a szerződéseket, és ráadásul még hatásköröm sincs erre. Nem arra van szó, hogy ki akarok térni a válaszok előtt, egyértelműen csak arra van szó, hogy a szerződéseket alkalmazom. Mindenképpen azt tudom ígérni, hogy európai biztos leszek a politikai pályafutásom során, amely már 30 éve tart, mindig is azon voltam, hogy Málta csatlakozzon az EU-hoz. Miért? Azért, hogy kapjunk pénzt a különböző alapokból, akár ezért is, de a fő célom az az volt, hogy Máltát még jobban az Európai Unióhoz kössem, az Európai Unió értékei miatt. Amikor a hiszen a szél külső területeken lévő tagállamoknak sokkal nagyobb az érdek ahhoz, hogy kötődjenek Európa közepéhez, és most én úgy értelmezem ezt a középet, hogy politikai szempontból. Tehát olyan értékekről van szó, amelyeket mi is osztunk. És az Európai Unióhoz való csatlakozás azt jelentette, hogy Máltát az európai értékekhez csatoltuk. Köszönöm szépen. Szeretném a vendégeknek elmondani azt, hogy nem egy koncerten vagyunk, vagy egy foci meccsen, hanem egy meghallgatáson, és a tapsolás, vagy a, a vagy bármi más, ez nem megfelelő. Nem szeretném, hogyha hogyha így járnának el, kérem, legyenek egy kicsit fegyelmezettek annak érdekében, hogy megfelelően folytathassuk le ezt a meghallgatást. Alois Péter lekövetkezik, köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt úr, szeretnék még egy kérdést feltenni. Zanima meg, kje most. Tudom, hogy a tanácsnak a... bil vesel Tudunk fellépni megfelelően a e, rákkal szemben. Hallottam azokat az ambíciókat, amit elmondott. Annak is örülök, hogy az, az élelmiszer biztonságról is uh, szeretne uh, beszélni. Köszönjük szépen, Borg parancsoljon! Van-e olyan család az Európai Unióban, akit nem érint közvetetten vagy közvetlenül a rák, a rákos megbetegedések sora? Az én családomban is van olyan, aki ettől a betegségtől szenvedett. És természetesen a legfőbb irány az kell, hogy nem az kell, hogy legyen, hogy akkor kezeljük a betegséget, amikor felfedeztük annak meglétét, hanem hogy megpróbáljuk valamilyen módon megelőzni a betegség kitörését. Tudjuk, hogy sokféle olyan rákos megbetegedés van, amely esetében lehetséges a megelőzés. Ha megnézzük a nemzeti egészségügyi rendszerek költségvetését, azt láthatjuk, hogy a közkiadások 3%-a a pre- prevencióra költjük, és 95%-át pedig a gyógyításra. Nem lesz könnyű változtatni ezeken az arányokon, de mégis meg kell próbálnunk ezt. És az ön által említett konkrét megbetegedés esetében a legfontosabb program, azt hiszem, eltekintve az információs kampányoktól, a megelőző vizsgálatok elterjesztése sére vonatkozik. A saját országon példáját említve azt mondhatom, hogy a szűrővizsgálatok például nagyon sokat javítottak az emlőrák elterjedésén saját hazámban és a krónikus megbetegedések, a diabétesz, a rák, az érrendszeri, szívérrendszeri megbetegedések esetében, ugye ezek sok-sok halálesetet okoznak az Európai Unióban. Ezek ellen úgy harcolhatunk, hogy a helyes táplálkozás, a megfelelő testmozgás területén lépünk fel, valamint a dohánytermékek területén Ezáltal a rákos megbetegedések előfordulásának gyakoriságát csökkenthetjük. Köszönjük, Zsépárnyó! Köszönöm szépen, tisztelt jelölt úr! Ön többször is elmondta, hogy olyan biztos szeretne lenni, aki átláthatóan dolgozik, és őszinte szeretne lenni. Én egy olyan dologban szeretném kérni az átláthatóságot, amely nagyon fontos. Az európai polgárok biztonságáról van szó. Ez a kérdés felmerült egy, az európai számviv, számviv főszéki jelentéssel kapcsolatban eh, érdek eh, összeütközéseket vetett fel ez eh, a jelentés. és megállapították azt is, hogy egyes ügynökségek nem megfelelően kezelik az érdekütközéseket. Hogyan kíván ezzel kapcsolatban eljárni konkrétan egyrészt, ami a bisphenol ára vonatkozó kockázatok, illetve az aszpartámra vonatkozó kockázatok értékelését illeti. Péterle kollega is említette a rákérdését, erre is vonatkozik a kérdésem, tessék. Thank you for that question because I... Köszönöm a kérdést, úgy gondolom ugyanis, hogy ezt legfőbb prioritásként kell kezelnünk. Mégpedig azért kell legfőbb prioritásként kezelnünk, mert az egészségügy területén két nagyon fontos független ügynökség működik, az EFSA és az EMA. Az EFSA ugye Pármában működik, az EMA pedig Londonban. Tudok a szembevőszéki jelentésről, jelentésekről az ügynökségekre vonatkozóan, és ezen jelentések különböző hibákat állapítanak meg az összes ügynökségnél. Lehet, hogy a Szánkó esetében egyfajta vigaszt jelent, hogy az EMA és az EFSA azok közé tartoztak, amelyek esetében a legkisebb számú hibát állapítottak meg, de ez ugye nem elegendő, és mindenképpen betartom majd ezen jelentések ajánlásait, különösen azért, mert az EFSA és az EMA nem csak függetlenül kell, hogy működjön, hanem fontos, hogy a működésüket függetlennek is ítéljék meg. Tudják, hogy a politikában a külső megéli, megítélés sokszor ugyanolyan fontos, mint maga a valóság. Fontos, hogy ezeket az ügynökségeket fenntartsuk, megtartsuk, nem szabad őket veszendőbe menni hagyni, hiszen nem érdekünk ez. Abban a pillanatban, ugyanis amikor az EFSA igazán népszerűvé válik, akkor kezdek igazán aggódni, mert vagy azért bírálják, mert túl szigorú, vagy pedig azért, mert túl engedékeny, és mint ahogyan az általában lenni szokott, az igazság valahol félúton van a kettő között. Tehát igen, intézkedéseket fogan- foganatosítani annak érdekében, hogy ne legyen összeférhetetlenség, főként az alkalmazási időszak utáni összeférhetetlenségre gondolok, de úgy gondolom, és ez nem csak az én feladatom kifejezetten, hogy az összes ügynökség esetében összeférhetetlenségi szabályokat fogalmazzunk meg. Nyilván minden ügynökségnek megvan a maga jellegzetessége, de fontos, hogy legyenek közös szabályok is. Köszönjük szépen, Sophie Okoné, 15, illetve 50 másodperc. Sophie, az azt partámra nem tudtam kitérni, elnézést, Szofi Okoni következik, 50 másodperc. Köszönöm szépen, kijelölt biztos úr, sok szeretettel köszöntjük az Európai Parlamentben. Két kérdésem van. Az első. Ön nagy figyelmet fordítok a munkám során az élelmezési kérdésre. A marhahús címkézésével kapcsolatos jelentést készítettem. Hogyan látja a klónozás kérdését ezzel kapcsolatban? Ön elmondta, hogy egy javaslatot nyújt majd be jövőre ezzel kapcsolatban. Ez néhány részletet mondhatna erről. Az Európai Parlament nagyon nagy figyelmet fordít erre a kérdésre. A második kérdés, Lisszaboni szerződés óta az Európai Unió kompetenciának tekinti a sportot. Ez a közegészségügy szempontjából elengedhetetlen. Mit kíván tenni ezen a területen? Köszönöm. Herr Borg, bitte. Borg úr, parancsoljon. Ami a az állatok klónozását életé már elmondtam, hogy egy javaslatot fogunk előterjeszteni ezen a területen. 2013. júliusáig a bizottság így remélhetőleg elfogad egy irányelv tervezetet a klónozásra és az újszerű élelmiszerekre vonatkozóan. Mindannyian tudjuk, hogy mi történt a múltban, tanuljunk tehát a múlt tapasztalataiból, ne nevezzük őket hibának, beszéljünk tapasztalatokról. Jelen pillanatban az Európai Unióban nincs olyan jogszabály, amely az állatok klónozását megakadályozná az élelmiszeripar területén. Ezt nem tartom helyesnek, úgy gondolom, hogy az állatok klónozását az élelmiszer termelés területén meg kell tiltani az Európai Unióban, jelen pillanatban azonban nincs erre vonatkozó jogszabályunk. Miért nincs ilyen jogszabály? Fontos, felte- hogy feltegyük ezt a kérdést is magunknak. És tudjuk, hogy mi történt a legutóbbi kísérlet alkalmával. Most új kísérletet kell tennünk, azért, hogy az állatok klónozását végérvényesen betiltsuk. Én azt gondolom, hogy ez nem fog gondot okozni sem a parlamentben, sem a tanácsban. Inkább más területeken várható gondok, ilyen például a klónozott állatokból származó termékekre vonatkozó címkézés, és hogy hányadik generációig kell, visszamenő kell ezt megállapítani. Azt hiszem, ez más területeket is nagymértékben érint, ezért a többi biztosra is egyeztetnem kell, hatástanulmányra is szükség van, de én szeretném 2013. júniusáig előterjeszteni az erre vonatkozó javaslatot, ami az újszerű élelmiszereket illeti, azt hiszem, semmiféle gond nem várható. Ami a sportot illeti, mert említettem, mennyire fontos a testmozgás a betegségek megelőzése terén. Amennyire lehet, a sportolást mindenképpen elő szeretnénk mozdítani, főként a fiatalok körében, de a személyes tapasztalatom is azt mutatja, hogy soha sincs késő, az emberi test bármikor alkalmazkodhat a sporthoz, úgyhogy mindenkinek javaslom ezt a teremben. Glenis Vilmot következik, köszönöm szépen. Említettem az egészségügyi hatásokra vonatkozó állításokat. A bizottság egyelőre még nem határozott meg maximális értékeket, annak ellenére 2006-ban a tanács és a parlament megállapodott. Ebben emellett nagyon érdekes kérdés az egészségügyi állat, állítások miben léte, a csecsemőtep területén. A nagyon fontos lenne, hogyha foglalkoznának ezekkel a kérdésekkel. Köszönjük szépen, Borgúr! Ahogyan korábban említettem, ez egy olyan terület, ahol az F-szert sokat bírálták. Miért? Nos azért, mert amikor az egészségügyi hatásra vonatkozó állításokat megvizsgálták az első hullámban, akkor sok állítást hiányosnak találtak, más szóval, egyáltalán nem is voltak ezek egészségügyi állításokat. Az ilyen állítások esetében egyébként mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ezeket az állításokat illetve hogy a különböző élelmiszeripari termékeket nem tiltjuk be, csak az egészségügyre vonatkozó hibás állításokat tiltjuk be, hiszen sokszor az EFSA-t bírálják, mégpedig úgy bírálják, mintha különböző termékeket tiltana be, de nem termékeket tilt be az EFSA, egyszerűen csak azt mondja, hogy ez vagy az a konkrét egészségügyi állítás, mi szerint az adott termék javítja az emésztést, vagy fogyasztó hatása van. Egyszerűen helytelen állítás, és éppen ezért a fogyasztót nem szabad ilyen módon megtéveszteni. Ami a tápértékre vonatkozó címkézést illeti, mindenképpen a jogszabályokat kell követnünk. Az erre vonatkozó jogszabályt a bizottság előterjesztette, jóvá hagyta ezt a tanács, és jóvá hagyta ezt a parlament is. Most természetesen elérkezett a végrehajtás ideje, de hát nem új jogszabályt kell létrehoznunk ezen a téren. A végrehajtás a feladatunk, egy olyan jogszabály végrehajtása, amely Természetesen ki kell, hogy térjen a hagyományos term- élelmiszeripari termékek védelmére is, de fontos hogy a, ezen a területen előrelépés történjen, ugyanis még mindig tehetnek bizonyos gyártók egészségügyi hatással kapcsolatos állítást, helytelen állítást, ugyan, ugyanis ez, ennek hátterében az állhat, hogy egy másik területen növekszik a kockázat, például kitérhet az állítás arra, hogy kevesebb sót tartalmaz az adott termék, miközben több cukrot tartalmaz, erre azonban nem tér ki. Ha már az EFSA-nál tartunk, mondja az elnök, akkor gratulálhatunk is az EFSA-nak, hiszen fennállása 10 éves évfordulát ünnepli, tizedik évfordulóját ünnepli, és nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára az EFSA. Köszönjük szépen, Antonescu kolléganő, 50 másodpercben Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Borg úr, a mai eszmecserét önnek. Vannak, ugye, bizonyos pénzügyi megkötéseink, példanélküli időket élünk, ezért nagyon nehéz a helyzet bizonyos tagállamokban, és fontos az együttműködés az egészségügyi ellátás területén és más területeken is. Az európai polgárok úgy gondolják, hogy nem egyenlő a helyzetük, ami az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, szó esett már a krónikus megbetegedésekről például, és ön is szólt a, az egyenlőtlenségekről a az egészségügy területén, itt is kohézióra van szükség, ugyanúgy, ahogy a gazdaság területén is. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Érdekelni, hogy ezen egyenlőtlenségekkel foglalkozik-e már, illetve prioritásként kezeli-e majd az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén megnyilvánuló egyenlőtlens, egyenlőséget, és hogy ezen a területen szándékozik-e tenni valamit. Borgúr, igen, természetesen egyik prioritásom éppen ez lesz, hiszen az Európai Uniót különböző eszmékkel kapcsoljuk össze, szabadság, igazságosság egység a sokféleségben, de fontos, hogy a szolidaritás is egy ilyen eszme legyen. És nem elég a szolidaritást egy nyilatkozatban megfogalmazni. Az a fontos, hogy hogyan alkalmazzuk a szolidaritást a különböző területeken, és éppen ezért nagyon fontos a szolidaritás megnyilvánulása az egészségügy területén, tehát fontos, hogy ezen a téren is erőfeszítéseket tegyünk. Ami a konkrét tevékenységet illeti, egy dolog nagyon fontos számomra, a társfinanszírozási arány növelése azon tagállamok esetében, amelyek esetében a GNI 90%-ánál kevesebb az arány, és diszkriminálnunk is kell, úgymond, hiszen a diszkrimináció nem csak negatív lehet, hanem lehet pozitív is. Ez nem csak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozik és a női kvótákra, hanem az egészségügy területére is. Akiknek nagyobb támogatásra, segítségre van szükségük, azokat meg kell segítenünk. És az efféle diszkrimináció, pozitív diszkrimináció is, mint ilyen, gyakorlatilag nem is diszkriminációnak nevezendő, hanem szolidaritásnak. Ez az átmenet a diszkrimináció területéről a szolidaritás területére. Tehát a társfinanszírozás lenne számomra nagyon fontos, tudom nem mindenki ért ezzel egyet, de vannak olyanok, akik kiemelt segítségre szorulnak, és ők ezzel előnyösebb helyzetbe kerülnének. És természetesen fontos tudnunk azt is, hogy a szegények is, szegényeknek is joguk van az egészségügyi szolgáltatásokra. A szegénység ugye sérülékenységet is jelent, és a sérelékenység relatív, összefügghet betegedésekkel, az életkorral és így tovább. Köszönjük szépen, Horst Schnellhárt következik. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. A 2007-2013-as egészségügyi stratégiában az emberi egészségügy és a haszonállatok egészsége közötti fogalmat összekapcsolják a One Health, tehát egy egészség fogalma alatt – ezen stratégia alapján jogszabályjavaslatokat tettek a különböző felügyeleti rendszerekre és a különböző takarmány, nyokra és így tovább. 2013-ban véget ér ez a stratégia, ezek a javaslatok egyelőre még nem születtek meg, lát-e akadályokat arra, hogy aktívan foglalkozzanak ezen területekkel, miért haboz a bizottság, és miért akarja a bizottság ezeket az igen fajsúlyos javaslatokat egy időben csomagként előterjeszteni. Köszönjük szépen, Borg úr! Nos igen, ennek a csomagnak az a célja, hogy 2013 első negyedévében szülessenek meg ezek a javaslatok a bizottság részéről. Fontos csomag lesz ez, amely konszolidálja a már meglévő szabályokat, építkezik a már meglévő szabályokból. Vannak olyan kérdések, amelyek mindenkit érintenek, ilyen például az antibiotikum rezisztencia az állatok esetében, amely ugye kihatással van az emberi egészségre is, és ezek olyan kérdések, ahol nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy a meglévő jogszabályokat megfelelően alkalmazzuk-e. Hiszen akkor antibiotikumot adni állatoknak vagy embereknek, amikor az nem szükségszerű, akkor az már hozzájárul a rezisztenciához. Már most vannak halálos esetek, amelyek az antibiotikum rezisztenciára vezethetők vissza illetve az antibiotikumok túlzott használatára. Azáltal, hogy túlzott mértékben használunk antibiotikumot az állatok esetében, ezen antibiotikumok lejárati idejét úgymond, tehát a hatékonyságának az időkeretét lerövidítjük. Nyilvánvaló, hogy az állatok esetében is pénzügyi érdekek vezérlik az embereket, ezáltal az antibiotikumok hatékonyságának időkerete oly mértékben lerövidül, hogy az kihatással van az emberek egészségére is, és fontos látni azt is, hogy nyilván költségekkel függ össze új antibiotikumok létrehozása is. Remélhetőleg növekedni fog majd az új csomag révén a fellépésünk hatája és ereje, de nem csak az állatok esetében, hiszen nem szabad megfelelkeznünk a vetőmagokról és a növényegészségügyről sem, hiszen a vetőmag rendkívül fontos, nagyon nagy károkat okozhat, hogyha nem kezeljük a vetőmagot megfelelően, tehát jövő év első negyedévében várható az új csomag. Köszönjük szépen, Griffin úr, a következő kérdező. Nincs itt? Ebben az esetben a második kör végére értünk, és a belső piaci szakbizottság kérdései következnek. Malcolm Harbour vezeti ezt a kört, ő elnök, most, parancsoljon. Köszönöm szépen, Matthias. Szeretnék köszönetet mondani az Envi szakbizottságnak a tagjaink nevében, amiért lehetőséget adtak nekünk arra, hogy beszéljünk a biztos jelöltel a fogyasztóvédelem fontos kérdéseiről, amelyért amely területért ugye ő is felelős lesz, hogyha kinevezik. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy heten hét kolléga szeretne hosszú kérdést feltenni, ami azt jelenti, hogy egy perc van a kérdésre, két perc a válaszra, 45 másodperc egy kiegészítő kérdésre, és aztán egy végső válasz következik, és van három rövid kérdésünk is. Bevezetés képpen szeretném elmondani, és egyébként tudom, hogy az mv szak, szakbizottságbeli kollégák nagyon odafigyelnek majd a felszólalás időre. Bevezetőképpen tehát annyit mondanék, hogy nagyon örültem annak, hogy Borg biztos jelölt úr azt mondta, hogy ő lesz a fogyasztóvédelmi érdekek szószólója, és azt szeretné, hogy az összes Európai Uniós belsőpiaci politika területén tükröződnének ezek a fogyasztóvédelmi érdekek is, Nos, számunkra ez nagyon fontos. András Schwab úr nyitja meg ezt a kört. Köszönöm szépen, elnök úr. Épp erről szerettem volna én is beszélni. Biztos jelölt úr on azt mondta bevezetőjében, hogy fontos, hogy a fogyasztóvédelmi érdekek realitássá váljanak. Azt gondolom azon, hogy ez a megfogalmazás két alapvető kérdést vet fel. Először is, hogyan tudjuk a már megszületett jogszabályokat valóban végrehajtani a tagállamokban, főként akkor, hogyha irányelvekről van szó, és hogyan tudjuk a fogyasztók esetében egyenlő módon alkalmazni ezeket a szabályokat. Egy nemrég éven közétett tanulmány szerint sok fogyasztó számára egyre nagyobb problémát jelent az információk megértése. Hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztassuk? Köszönöm szépen, amiért betartott az időt, Borgúr válasza következik. Különböző eszközeink vannak, hogy hatékonyan, eredményesen, megfelelően használjuk -e ezeket az eszközöket, az már teljesen más kérdés. Hogyha a megvalósítás, gyakor, a végrehajtás területén nem vagyunk elég szigorúak, az nem fair sem a fogyasztóval, sem azokkal szemben, akivel betartatjuk a szabályokat. Ezek olyan szabályok, amelyeket az Európai Unió az együttdöntési eljárás során hozott meg. Ez már egyébként is egy nagyon komplex, nagyon nehézkes eljárás. Korábban is tudtam már erről, de most már saját bőrömön is érzem. Tehát van egy, ha van egy szabály, amely az, első belső, az egész belső piacra vonatkozik, akkor annak a végrehajtásában nagyon nagy különbözőségek tapasztalhatóak az egyes tagállamokban. Lesz egy miniszteri találkozó, ahol a végrehajtás lesz a fő téma. Természetesen nem lehet kieszközölni azt, hogy a tagállamok mind egyszerre, egyenlő módon hajtsák végre a szabályokat, de hát azért vannak erre eszközeink. Itt vannak például a fogyasztóvédelmi központok, ahol koordináljuk a különböző ö, fogyasztási társadalmak, fogyasztói társadalmak területén történt tevékenységeket. De hát 15 évig magam is jogászként dolgoztam konkrétan a bíróságokon ügyvédként. A fogyasztónak azt mondani, hogy bírósághoz fordulhat, nos igen, az papíron egy lehetőség, de sok akadálya van ennek, nagyon költséges ez, és hát itt van a stigmatizálás kérdése is, hogyha valaki bírósághoz fordul. Fontos tehát lehetővé tenni a fogyasztó számára, hogy egy kevésbé költséges, alternatív vitarendezési módszerhez folyamodjon, ahol gyorsabban meg is oldódik a problémája. A biztonság, a tájékoztatás és a szabályok végrehajtatása nagyon fontos, de fontos, hogy a fogyasztók kártérítése is terítékre kerüljön, és nagyon fontos az online kereskedelem területe is, Fontos, hogy haladjunk a modern korral, és így módon segítsük a fogyasztókat. Kiegészítő kérdés, András Schwab. Ez azt jelenti konkrétan, hogy számos határon átnyúló esetben egyszerűsítik a, egyszerűsítik a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, mert nagyon különböző a fogyasztóvédelem szintje különböző tagállamokban. Hogyan szeretnéd a tagállamokat arra ösztönözni, hogy további lépéseket tegyenek? Borgur? Vannak további eszközök, ezt nem tudtam megemlíteni. A scoreboard folyamat például, ez nagyon fontos, bár eh, egyesek azt gondolják, hogy túl sokba kerül, de mégis ez egy hatékony módszer, eh, nem csak a saját eh, teljesítményük javítása érdekében, hanem mások ösztönzésére is. Legyen a name and shame, vagy name and praise módszerről szó. Nem kell mindig negatív szempontból figyelni ezt a kérdést. Az én országom ebben az első, E, ebben az e, e, tekintetben. Ez van egy bizonyos szankció, lehet politikai szankció is, amely ugyanolyan fontos, mint a jogi. Igen, vannak lehetőségek arra, hogy a végrehajtást, jogérvényesítést erősítsük. Mi a helyzet az online kereskedelemmel, stb. Ez veszélyes lehet a fogyasztó tehát a belső piacon, ahol fél milliárd fogyasztóról van szó. Köszönöm szépen. Evelyn Gebhardt, sok szeretettel köszöntöm ezen a meghallgatáson. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kijelölt biztos úr, az első fordulóban nagyon sikeresen használta a szubszidiaritást és az alapjogok fogalmait, és ezek mögé rejtette azt, hogy nem ad konkrét választ. Most konkrét kérdéseim lesznek, ezeket igennel vagy nemmel lehet megválaszolni. Az első kérdés. Reding biztos asszony most egy jogszabályjavaslatot készít el a kvótákkal kapcsolatban a felügyelőbizottsági tagok esetében ezt támogatja, igen vagy nem. Másodszor az Európai Parlament minősített többséggel eh, felszólította az Európai Bizottságot arra, hogy eh, javaslatot készítsen egy bázis kontóhoz való hozzáférésről mindenki számára az Európai Unióban. De mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Ezt megígérték ugyan nekünk, de vajon történik-e valami ezzel kapcsolatban? Párnyi biztos urat támogatja-e ebben a jogszabály alkotási javaslatban? Igen vagy nem? Uh, uh, um, Nyilván válaszolni kíván erre a kérdésre, de hadd mondjam el, hogy nem ennek a szakbizottságnak az illetékességi körébe tartozik ez a kérdés. A válaszom igen és igen. Ez a válasz. Ezt tudom adni. Persze nem fogom uh, itt ennyiben hagyni, szeretném elmondani, hogy miért mondok igent. Ami a kvótákat illeti, ezt a ka- uh, karta meghatároz a részben, ugyanis, meg, ugyanis tiltja a diszkriminációt, de pozitív diszkriminációt lehetővé tesz az alul reprezentált nem számára, ez itt a női nem. A kvótával kapcsolatban persze vannak nehézségek, de látni kell az javaslatnak az elemeit, vannak fenntartások a választott pozíciókkal kapcsolatban, de a reprezentatív szervekkel kapcsolatban miért nem? Hát legyünk felrek és megbízhatóak a kvótákkal kapcsolatban. És ami a bankszámlákat illeti, azt hiszem már említettem a bevezetőmben, a javaslatot el fogjuk készíteni, nyilván Barnier biztos úrral ezt tisztáznunk kell. Ezt fontosnak tartom, ugyanis ez egy olyan dolog, amely nagy, külön, nagy változást fog hozni a fogyasztók számára. Ez nem valami homályos dolog, hanem valami olyasmi, amely az átlag emberek életét fogja, fogja megváltoztatni, nagyobb átláthatóságot biztosít, a, átláthatóak lesznek a bankszámlavezetési díjak, stb. 2013. februárra tervezzük ennek az elfogadását. Van egy kiegészítő kérdés? Igen, a második ponttal kapcsolatban van egy kiegészítő kérdésem, nem az átláthatóságról és a, és a számla váltásról van szó, hanem arról van szó, minden polgárnak legyen hozzáférése a számlához. Az ön válaszában ön csak kezdeményezéstől beszélt, ez nagyon humályos. Én azt szeretném, hogyha a polgároknak joguk lenne ehhez, tehát jogigényük lenne erre. I fully agree. Teljes mértékben egyetértek. Ez a hozzáférés elengedhetetlen a számlához, mert a számla az ugyanolyan fontos már szinte, mint a személyi igazolvány, az átláthatóság fontos a díjakkal kapcsolatban, illetve a számlák közötti váltás is fontos. Nyilván a hozzáférés, bankszámlához való hozzáférésről fog szólni ez az irányelv, és ezt a jogigényét tesszük. Köszönöm szépen. Mentes úr. Köszönöm szépen, Borg úr. A fogyasztóvédelemmel foglalkozunk. A ön is fogyasztónt is védeni kell. Dali úrnak még nem bizonyított várak miatt kellett elhagynia a posztját. Mit gondol arról, hogy akik az EU-nál fontos posztokat kapnak, hogy őket átvilágítsa az Olaf. ezzel egyetérte. Dali úr szorgalmazta azt, remélem ön is, hogy főként a fiatal fogyasztókat a megelőző, megelőzés kapcsán ismertessük meg azzal, milyen fajta ételeket kell választaniuk. Remélem, hogy ön is támogatja majd ezt. Következő kérdésem, az a fő kérdésem, hogy akarja biztosítani azt, hogy a paciensek könnyebben hozzáférjenek az innovatív gyógyszerekhez? Köszönöm. None of those are the responsibility of our committee. Ezek közül egyik sem tartozik a szakbizottságunk illetékességébe, de ennyiben hagynám az első kérdést. Nem hiszem, hogy az Olaf az tényleg releváns a meghallgatással kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy az ember okosa vagy nem, hanem arról, hogy elővigyázatos-e vagy nem, prudens-e vagy nem. Együttműködtem Dali úrral kabinetben, a kabineten kívül. Remélem, hogy lehetőséget kap arra, hogy megvédje az álláspontját, de ennyit mondhatok ezzel kapcsolatban. Én ezért vagyok itt, mert valaki visszalépett, helyett másik szemét kell javasolni, engem, szemét, engem javasolt a, a kormányom, és bizonyos folytonosságot fogok biztosítani, de természetesen új gondolataim, ötleteim is vannak. Az Olafról ennyiben hagynám. Ami az élelmiszereket illeti, és tanfolyamokat, élelmezési tanfolyamokat illeti, hát amíg ezek önkéntesek, addig rendben van, de hát ezeket kötelezővé tenni mégiscsak megkérdőjelezhető. Természetesen ezek a dolgok fontosak, fontos a felvilágosítás, az egészséges étkezésről szóló felvilágosítás. Nem azt kell megmondani az embereknek, hogy ezt nem ehetik, azt meg ehetik, sokkal inkább tájékoztatni kell őket, felvilágosítani őket arról, hogy mit esznek, és annak milyen hatása van. Nyitottak vagyunk az innovációra, az alternatív gyógyászat felé is. Egyesek nem akarnak gyógyszert beszedni, hanem más kezeléseket választanak, amíg ezek biztonságosak, nem akarunk beleavatkozni abba, hogy a fogyasztó, vagy a beteg, vagy a páciens milyen kezelést választ legyen szó paliatív, enyhítő vagy kezelő, javító kezelésekről. Természetesen megvizsgáljuk, illetve készítünk egy jelent jelentést a gyógyszerek hozzáférhetőségéről, attól függően, hogy ezek újok, újak, régiek, tradíció, tehát hagyományos vagy, vagy alternatív gyógyszerek. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom megismételni, hogy a fogyasztó választhat, az választási szabadsága megmarad, akkor természetesen, hogyha a választásra álló gyógyszerek biztonságosak. Az engedélyezés az már egy egyéb kérdés. Nem fogok kiegészítő kérdésre lehetőséget adni, mert egyik kérdésem tartozott ide. Most megadom a szót a következő kérdezőnek. Köszönöm szépen. Ami a fogyasztóvédelmi előírásokat illeti, számos eljárást említette, örülök, hogy ezeket említette, termékbiztonság, illetve a bank számlához való hozzáférés, vagy jog, jogigény. Milyen új intézkedéseket javasolna az európai fogyasztók számára? Elnök úr, sajnálom, hogy említenem kell azt, hogy hogy igenis nagyon fontos, hogy ki a, a, a biztos személye. Nagyon fontos, az Európai Bizottság egy kollégium, ez együtt dönt, és együtt képviseli a bizottságot, amely 500 millió ember életére van hatással. A mi a véleménye 21-es cikkről? Ön említette a 21-es cikket. Ezek kritikus megjegyzések voltak. Kérdezem, hogy ön aktívan képviseli-e a diszkrimináció ellenes irányelvet? Yes. Igen, és de, de nem azért, mert, mert belső piacról van itt szó, hanem azért, mert ezek egyéni jogok. A 21-es cikk a kartában szerepel, ezt ezt átvettük a jogalkotásunkba, az emberek, a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló jogszabály megalkotását én támogattam Máltán. Most ha Máltán támogattam, akkor miért ne támogatnám az egész Európai Unióban? Ezt garanciának vehetik, ezt ígéretnek vehetik. Konkrét példákat már említettem, hogy hogy lehet ezeket konkrétan megvalósítani. A 21 cikk szerepel a kartában, de mégsem mondhatja senki biztonsággal az, hogy a saját saját hazájában minden megfelel a 21-es cikknek. Minden biztosnak meg kell vizsgálnia, hogy ez nem csak az egészségre, a szabadságra vonatkozik, hanem minden politikai szakterületre az Európai Unióban. Nem igazán értek egyet azzal kapcsolatban, hogy nincsenek új kezdeményezések a fogyasztókkal kapcsolatban. Itt van az EDR, ez eh, eh, trialóg, aztán az ODR, a, szintén három oldalú egyeztetés folyik erről, aztán a fogyasztóvédelmi program, ezzel kapcsolatban is eh, folynak bizonyos lépések, aztán a bank számlához való hozzáférési kezdeményezés, aztán remélhetőleg januárra lesz egy javaslatunk termékbiztonságról, más biztosokkal való együttműködésben. Azt gondolom, hogy Tajani biztos maga is dolgozik ezen, tehát vannak kezdeményezések, én inkább korlátoznám a kezdeményezések számát, amelyek aztán tényleg sikeresek lesznek, anélkül, ahelyett, hogy, hogy számos kezdeményezést indítanak, indítanék útjára, amelyeket nem tudok követni. Hogyha önök megerősítenek a pozíciómban, akkor ö, teljes jogú biztos leszek ugyan, de, de már csak de már nem lesz egy teljes mandátumom, le kell, mindeközben le kell tennem a jövő alapkövét is, erre is koncentrálnom kell. Köszönöm szépen, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen. Hosszú vita volt a, ö, kollektív ö, csoportos gyűjtő kérelmekkel kapcsolatban. Ez egy ez a fogyasztóvédelemben fontos kérdés, az új, intézmény, új kezdeményezésekről beszéltem, e, ez új kezdeményezés lehet, illetve a 21-es cikkre visszatérnék, mert ez aktív támogatás lehet az LGBT kereten belül, amelyet Reding asszony, amelyen Reding asszony dolgozik. Ezt támogatja-e? Illetve aktívan támogatja-e a eh, szexuális és reproduktív jogok eh, védelmét a fejlesztési politikán belül, ez eh, és az önfelelősségi körébe fog tartozni. Próbálok válaszolni. Hogyha Redding asszony kezdeményezni fogja ezt, akkor nincs semmi okom arra, hogy miért ne támogatnám ezeket a programokat, hogyha ez a 21-es cikknek és a kartának általában megfelelnek. Ami a fejlesztési programot illeti, ez a fejlesztési biztos portfóliója alá tartozik. Azt hiszem, hogy ezt már megválaszoltam. Semmit nem fogok tenni annak, annak érdekében, hogy a meglévő programokat ból kivegyek elemeket. Ami a kollektív, vagy a csoportos gyűjtőkérelmeket illeti, teljesen világos, hogy a csoportos jogorvoslat, vagy gyűjtő jogorvoslat mellett állok. Maltán, Máltán a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban már voltak lépések. Azt hiszem, hogy a 27 tagállamból 10-ben már elfogadták a csoportos jogorvoslatot. Elnök úr, Nyilván önök is tudják, hogy együttműködésre van szükség a biztosok között, akár melyik irányelvvel kapcsolatban, úgyhogy túlságosan és ambiciózus lenne azt mondani, hogy ezt vagy azt a e, álláspontot fogjuk követni, de egyetettek azzal, hogy mindenképpen előrelépésre van szükség ezen a területen. Elnézést, hogy engem látnak folyamatosan, mert úgy tűnik, hogy a kamera nem tud ráfókuszálni a jelölt úrra. Véland képviselő következik. Véland következik. Köszönöm szépen, jel, biztos jelölt úr. Az ön szakbizottságunk igyekezett javítani a fogyasztók helyzetén, hogy tájékozottak legyenek, mielőtt döntést hoznak. Önnek nagy tapasztalata van a Máltai parlament, de való együttműködés területén nyilván az Európai Parlamenttel is kíván együttműködni, nyilván számíthatunk önre. A kérdésem a következő. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelmi politika prioritás legyen, a különböző politikai szakterületek között. Ön azt mondta, hogy a fogyasztók szócsöve lesz. Hogyan eh, kívánja ezt megvalósítani? Hiszen más területeken is fontos eh, feladatokat kell elvégezni, és a fogyasztó eh, védelmi stratégiának is része ez. I shall be guided by Article 38 of a Karta 38-as cikkére szeretnék kitérni. Az Európai Uniós politikák politikáknak biztosítania kell a magas szintű fogyasztóvédelmet. nem lehet a fogyasztóvédelmet csak a fogyasztóvédelemért felelős biztosra koncentrálni. Minden egyes főigazgatóság az Európai Uniós szakpolitikáknak megfelelően biztosítani hivatott magas szintű fogyasztóvédelmet. A legrosszabb, ami történhet, az az, hogy a, azt mondjuk, hogy a fogyasztóvédelem az Reding asszony felelőssége, vagy hogyha engem megerősítenek a tisztemben, akkor mondjuk Borg felelőssége, és a többi biztos figyelmen kívül hagyja ezt a témát. Ez egy olyan mandátum, amelyel a karta ruház fel bennünket, és a fogyasztó védelmet minden szakpolitikában meg kell valósítani. A biztonság, a felvilágosítás, a tájékoztatás, és a végrehajtás, illetve jogorvoslat az oszlopai ennek. Én a jogorvoslati kérdést fontosnak tartom, nem akarok túlságosan sokat lovagolni ezen, de a, kulcs fontos, a kulcsa az egésznek a jogorvoslatban rejlik, hiszen teljesen felesleges, illetve haszontalan jogokkal felruházni valakit, hogyha nem tud jogorvoslattal élni. Úgyhogy eh, ez lesz az a legfontosabb téma, amelyre koncentrálni fogok, és eh, igyekszem biztosítani azt, hogy a fogyasztóvédelem az összes szakterületen belül megvalósul. A, az, Európai Bizottságban minden főigazgatóságon. Köszönöm, két perces válasz volt. Bélend úr, kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Ami az tájékoztatást és a felvilágosítást illeti, a jelenlegi mechanizmusok javítani kívánják a fogyasztók tudását, és ez elegendő-e? És ez, ez ha nem, akkor hogyan lehetne továbbfejleszteni ezt? Ön mit tenne annak érdekében, hogy javítsa a meglévő mechanizmusokat? Borgúr? Igen, még nagyon sok feladunk van, mert hogyha nem lenne még sok feladatunk, akkor felesleges lenne kinevezni biztost erre a témára. Vannak bizonyos eszközök, amelyeket még lehet tökéletesíteni, lehet javítani. Már Említettem, a, ön említette a fogyasztóvédelmi központokat, amelyek fontos szervek. Ezeket erősíteni kell, főleg az 500 milliós belső piacon, aztán a scoreboardot is említettem, de említeném a tanulmányokat is. Ugyanis néha azt az hangzik el, hogy túl sokba kerülnek a tanulmányok, nem hoznak elég eredményt, de mondanék egy példát a fogyasztói magatartásról, amely egy irányelvhez vezetett az online kereskedelemben megvalósuló megtévesztéssel kapcsolatban. A, ennek a tanulmánynak köszönhetően, amely, amely fogyasztói magatartásról szólt, egy irányelvet fogadtak el, a, az, az online kereskedelme kapcsolatban, amikor is valaki vesz egy terméket online, és mielőtt még észrevennék, már valamilyen kis boxba egy egy jelet tettek, amelyel elfogadtak bizonyos jogokat, vagy lemondtak bizonyos jogokról, de mégpedig automatikusan került erre sor, nem pedig aktívan valaki kipipált egy boxot. Ez egy fontos dolog, ez fontos, hogy ezzel kapcsolatban irányelv elfogadására került sor. Köszönöm szépen. Denis de Jong következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Borg úr, sajnos eh, még mindig van diszkrimináció a fogyasztók esetében, például árkedvezmények esetében, vagy hogyha egy szobában szeretnének aludni, és ehhez inkább két szobát kell bérelniük. A bizottság előterjesztette a diszkrimináció ellenes eh, irányelvet. És ön lesz a felelőse majd a fogyasztói védelmének mindenki számára. Fog-e tenni azért, hogy ezt az irányelvet el lehessen fogadtatni, és ösztönzi-e a tagállamokat arra, hogy ezt az irányelvet elfogadják első kérdésem. Második kérdésem, az előttem szóló is elmondta, hogy az integritás nagyon fontos, azok a mellékfunkciók, amikkel most rendelkezik, ezt fel fogja, ezeket meg fogja szüntetni akkor, hogyha a fogyasztóvédelmi biztossá válik. Nagyon szépen köszönöm. Borg úr fog válaszolni. Minden poszt, amivel most rendelkezek, a parlamenti képviselői státuszom mellett egy miniszteri státusz, illetve tiszteletbeli tagja vagyok egy klubnak, és eh, remélem, hogy ez nem fogja zavarni a hivatali működésemet, nem vagyok igazgatója semmilyen fajta kereskedelmi cégnek a vezetője, most, korábban voltam, nincsenek üzleti érdekeltségeim, és eh, amint 98-ban eh, miniszterré váltam, lemondtam jogi irodámról is, tehát a jogi irodámhoz sem kötődök, nem kapok semmilyen fajta fizetést az ügyvédi irodámtól, és magára hagytam a, az ügyfeleimet, úgymond. De hát igazság, egy miniszter lettem, de gondolhatják, hogy milyen fajta érdekkonfliktus alakulhatott volna ki akkor, hogyha bármilyen módon kötöttem volna az ügyvédi irodámhoz. Biztos, hogy bűnösnek találtak volna. Már válaszoltam azzal kapcsolatban, hogy 21-es cikkel mit teszünk. Ezt csak kitesszük az irodáinkba, bekeretezve otthonainkban? Nem. Ezt végre kell hajtanunk, ezt végre lehet hajtani különböző intézkedésekkel. Ezek közül már egyet említettem is. Ez megfelel. Ez, ez, egy, ez egy kicsit zavarja néztem nézetemet, például a véradásra kapcsolatban. Például Máltán van egy új jogszabály, amelynek részt, létrehozásába is részt vettem, és ezáltal minden egyes kórházban lehetségesé válik az, hogy a partner, függetlenül attól, hogy homoszexuális vagy heteroszexuális partnerről van szó, fel lehet tüntetni a legközelebbi rokonként. Tehát bárhogy, bárhol is legyen diszkrimináció, hiszen a 21-es cikk rendelkezik ezen esetekben, én támogatni fogom minden, támogatni fog mindenfajta változást. Elnök, a, az elnök ide adott egy levelet, mert értelmében Léne úr tudatja, hogy Júri szakbizottság megvizsgálta Borg úr érdekeltségeit, és nem találtak semmi kivetni valót. Nem tudom, hogy milyen klubnak volt tagja, nem tudtuk, hogy ez egyfajta zenekari klub, zenélünk. An honorary member of the band clubs, which tehát mindenképpen tiszteletbeli tagja vagyok ennek a klubnak, amely egyébként véletlenül pont az én választókerületünkben vagyunk. Azt nem tudjuk, hogy milyen hangszeren játszik, de mindegy. Szeretne egy kiegészítő kérdést feltenni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden a mellék funkciókról most már hallhattunk, viszont nem hallottam még arról, és szeretném ezt tudni világosan, hogy Borg úr mit kell tenni ennek érdekében, hogy a tagállamok elfogadják a diszkrimináció ellenes irányelvet, nem csak 21-es cikket, hanem azt az irányelvet is, amit a bizottság a tanács együtt megfogalmazott. Okay. That's again not technically... Hát ez sem igazából a mi illetékességű körünk, de hát helyt adok ennek. Válasz. Ellenzem a diszkriminációt, ezt mindig is tettem politikai vagy ügyvédi karrierem során, és nincs ok arra, hogy ne így tegyek most is. Vannak olyan kezdeményezések, amelyeket én is megtettem, amikor ügyvéd voltam, amikor miniszter voltam, felléptem a diszkrimináció ellen. Vannak olyan dolgok, amiket megszüntettem a jogszabályok által, azért gondoltam, hogy az emberek méltóságát ez sérti, tehát senkit nem igazolhatja a diszkriminációt. Vannak olyan diszkriminációk, amelyek elfogadhatóak, például a parkoló a parlament előtt, ez nem diszkrimináció, hiszen ennek van oka, de hogyha nem indokolta a diszkrimináció bármilyen területen különböző okokból miatt, amelyek le vannak fektetve a kartában, vagy az Európai uh, nyilatkozatban is, akkor egyértelmű, hogy fellépek, hiszen úgy vélem, hogy az emberek méltósága a legfontosabb. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és az utolsó hosszú kérdésünk Borgézió úrtól fog érkezni. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt biztos jelölt úr, először is szeretnék gratulálni önnek részemről. Én csodálom önt, az önök szigetét, ez a szabadság szigete, nagyon büszkék a saját identitásukra. A bíróság ítélet azt mondja ki, hogy azok az államok, hogy az államok nem, nem tagadhatják meg az EC e termékekkel való kereskedést, ez nem diszkriminatív, hiszen a tagállamok, illetve a tagállamok élők szeretnék tudni, hogy honnan származnak a termékek. Egyetérte a jövőbeli kollégájával, a kereskedelmi biztossal, aki szeretné visszavonni ezt a dossziét. Nem gondolja-e azt, hogy arra lenne szükség, hogy a fogyasztókat felvilágosítsuk és informáljuk a földrajzi, illetve geogazdasági adatokról. Az én régiómban nagyon sok olyan gyógyszert, játékot foglaltak le számos országból, amelyek károsak a gyerekeink számára. Egy országot említenék Kínát, innen jöttek ezek a termékek. Átláthatóság, és most már lezárom, az, az elnök megszakította a felszólalót. Még egyszer, tehát az átláthatóság az online fogadás területén. Tisztelt Borgezió úr! Én is úgy vélem, hogy többet kell tennünk, azért, hogy ezen termékek biztonságát szavatolhassuk azon termékek esetében, amelyek eh, az EU-n kívülről kerülnek be az EU területére, viszont nincs egy olyan fajta ellenőrző rendszerünk, mint az élelmiszerek esetében. De a veszély továbbra is fennáll, hiszen hogyha egy nem mezőgazdasági termék, vagy egy nem élelmiszer termék az EU területére bekerül egy 500 milliós piacra, akkor ez potenciális veszélyt jelenthet az 500 millió felhasználó számára. A részletekről nem beszélhettek, ezeket nem is ismerem annyira, hogy mit is tartalmaz ez az LK e védjegy, de mindent megteszek annak érdekében, hogy a biztonságot garantálhassuk, ez az a legfontosabb számomra és a bizottság számára, de minden más területen is ez, erre törekszek. Például a szolgáltatások biztonságosságáról is beszélhetnénk. Az Európai Unión belül a termékekről beszélünk, viszont nem beszélünk a szolgáltatások biztonságosságáról, Például a tűzvédelem a hotelekben, az Európai Unióban, itt vannak különböző szabályok, nem is tudnám elképzelni azt, hogy milyen sok halálesetet tudtunk ezzel megakadályozni. Tehát tényleg el kell azon gondolkodni, hogy egy zöld könyvet hozzunk létre, eh, indítsunk be egy konzultációt. Ez csak az egyik elképzelésem. Most eh, nem szeretném a bizottságot abban megakadályozni, hogy ezen túl menjenek, de mindenképpen szükség van ilyenfajta intézkedésekre annak érdekében, hogy biztonságos legyen a belső piac, ahogy azt is szeretné. Borgézió, kiegészítő kérdés. Igen, nagyon szépen köszönöm szép elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az online kereskedés, illetve az online szerencsejáték területén nemrégiben az Európai Bizottság megtudta azt, a szakértők azt állították, hogy itt mindenképpen aggasztó fejlemények vannak, főként a bűnszervezetek részéről. Nem gondolja-e azt, hogy jobban kellene koncentrálni erre nem csak az általános érdekek védelme miatt, hanem specifikusan a fogyasztók védelme miatt is. Például, hogyha valaki online módon szerencsejátékot játszik, vagy, vagy vásárol, ez veszélyes lehet. Igen, e-, egyetetek, ezzel hangzik a válasz, mert az online kereskedés valami jó dolog, ennek vannak hasznai is, azonban ez is egy kétélű fegyver. Egyrészt ezt jóra is lehet használni, másrészt viszont ezáltal olyan szervezetek is hasznot húzhatnak ebből, akik ki akarják használni a belső piacot, és akik visszaélnek a fogyasztók jogaival. Erre nagyon koncentrálnunk kell. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban van egy irányelv, de azt nem tudom, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtása megtörtént-e. Ez lesz az elkövetkező két évben az én prioritásom, amennyiben jóvá hagyják az én jelöltségemet. Köszönöm szépen, most rátérünk három rövid kérdésre, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy 50 másodperc a kérdésre, 2 perc a válaszra. Obermeier úr teszi fel a kérdést. Az európai bizottságnak intéztem egy kérdést a cigaretták csomagolásával kapcsolatban. Borg úr az önerőgy azt válaszolta, hogy 2012-re javaslatot tesz. A kérdésem az az, hogy van-e már információja ezzel kapcsolatban, hiszen több ezer munkahely függ a cigarettacsomagolástól, és mi a veszélye ezeknek az egységes cigaretta a csomagolásoknak, például a cigaretta csempészet szempontjából? Mennyire avatkozik ez bele a piaci szabályokba, hiszen az alapvető jog kartájának 17. cikke is ide vonatkozik. Mennyire uh, uh, lehet ezzel akadályozni a cigarettafogyasztást ezzel a fajta csomagolással? Bork úr. A kérdés az az, hogy mennyire lehet ezt így elmondani. Ezt saját véleményemet mondom most ezt. Én láttam ezeket a fajta csomagokat, és ha engem kérdez, ezek is hatékonyak lehetnek. De, hogy most eljutottunk egy olyan szintre, amikor kötelezhetjük E, ezt a fajta kötelesé tehetjük-e, ezt a fajta e, egyforma csomagolást, ezt nem tudom, de mindenképpen kell lennie valaminek a csomagolásra, ami hatékony. Már elmondtam azt, hogy a dohány termékeknek dohány terméknek kell tűnniük, és olyan ízűnek is kell lenniük. Én ezt az utat választanám, az egyértelmű, anélkül mondom ezt, hogy e, bármit is elfecsegnék a rendelkezésről, bár ez nem igazán titok az Európai Unióban, hiszen bizonyos részletek már kiszivárogtak, de nem fogok most erről beszélni. Az egyetlen ország, amely bevezette ezt a sima csomagolást, az Ausztrália. Én láttam csomagokat. Ezek kevésbé teszik vonzóvá ezeket a termékeket. Ez elég nagy kihívás is volt az Ausztrál legfelsőbb bíróság számára, Augusztus 15-én elutasították a fellebbezést, Ausztráliát a WTO elé is vitték, tehát számos bonyolom volt. Viszont amit én szeretnék, az az, hogyha a tagállamok szabadon választhatnák meg azt, hogy be akarják-e vezetni ezt a semleges csomagolást, de nem szeretném ezt központosítani, ez az én személyes véleményem. Lehet, hogy ez bekövetkezik, hiszen a dohány irányelvről tárgyalunk. A, egy törvény a parlamentben kiindul egy oldalról, és utána pedig ez felelősödhet vagy legyengülhet. Tehát szerintem nem szabad gyengíteni a jelenlegi előírásokat. Puzutil úr teszi fel a következő kérdést. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Borcs urat ismerem személyesen, nem csak azért, mert ugyanaz a párthoz tartozunk, hanem azért is, mert három utcányira lakok tőle, és igen, mind a kettőnk is ismerjük ezt a zenekari klubot. Csodálom önt a tisztességességét és azért is, mert a demokráciáját, az emberi jogokért kiáll hazánkban, amely mindenki számára nagyon fontos ebben a teremben. Ezt szeretném megköszönni önnek, mert ön nélkül az országunk, az én hazám nem ö, részesülhetne ezekben az európai értékekben. A kérdésem az az, hogy ön, mint biztos, hogyan fogja megvédeni a fogyasztókat a félrevezető gyakorlatoktól. Én például láttam ö, olyan üzleti ö, telefonlistákat, amelyekkel ráveszik az embereket arra, hogy megvegyenek olyan dolgokat, amiket nem is szeretnének megvenni hogyan lehet tehát meg a megtévesztő gyakorlattal szemben megvédeni az embereket? Válasz. Igen, Búzutil úr, nagyon szépen köszönöm a kedves megjegyzéseit, de szeretném hozzátenni azt, hogy amit megemlített, azzal én találkoztam a jogi gyakorlatom során, nagyon régen volt ez már, 80 és 95 között láthattam eh, azt, hogy voltak aki eljött hozzám egy számlával, amit nem is akart megrendelni, és mégis megkaphatta. Pedig akkor nem is volt még online kereskedés, de az internetes kereskedés megjelenésével ez még veszélyesebbé vált. Nagyon gyakran vásárolok jó magam is könyveket interneten, és egyre több ember interneten foglalja le a nyaralását is. Tehát, hogyha nem foglalkozunk ezekkel a félrevezető reklámokkal legyenek ezek különböző fajta jegyzékek, vagy akár online gyógyszer kereskedés, akkor lemaradunk a végrehajtás területén, és nem tudunk megfelelni a fogyasztóknak adott kötelezettségvállalásainknak. Tudom, hogy vannak a különböző eredménytáblák, a fogyasztóvédelmi központok, ODR, a kollektív jogorvoslat, de meg kell vizsgálnunk azokat a tanulmányokat is, azt illetőleg, hogy mi történik az online világban, és ez nem mindig örvenetes. Tehát ébernek kell lennünk, és megérhetem azt önöknek, hogy mindenképpen éber leszek, és ami az egészségügyi állításokat illeti, elmozdítjuk ezeket az állításokat az online reklámokban, és én ezt nagyon komolyan veszem. Thank you very much. So the last question from... Köszönjük szépen, most pedig az INKO szakbizottságtól az utolsó kérdés, Louis Greg teheti fel. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamentnek nem minden szakbizottsága lesz ilyen nehéz, nem nehezíti meg ennyire dolgát Borgúr. Hogyan lesz képes holisztikus csomagot végrehajtani a fogyasztóvédelem területén, amikor tudjuk, a múlt tapasztalatai azt mutatják, hogy ezt a portfóliót több biztos osztja, ami nehézkessé tette a helyzetet. A kolléga említett erre egy példát, például a kollektív jogorvoslat. Egy ilyen kérdés. Nemrégiben jogszabálycsomagot javasoltak a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, finanszírozási eszközökre vonatkozóan, milyen eszközöket akar megragadni, hogyan akarja biztosítani azt, hogy minden polgár egyenlő módon hozzáférjen a kollektív jogorvoslat lehetőségéhez a pénzügyi eh, eszközök területén, amely pedig az alapjogi kartát illeti. Jól értettük, hogy önnek nem lesznek semmiféle előítéletei a munkas, munkája során? Engedjék meg, hogy Málta jól válaszoljak, ha Málta jól tették fel a kérdést. Köszönöm szépen Greg úrnak a kérdést. Tudom, mennyire elkötelezett ön, tudom, hogy ön a parlament jelentés tevője az EDR területén. Biztos vagyok benne, hogy ez nagy változásokat hoz majd az Európai Unióban, hogy elfogadják. Ami a kollektív jogorvoslatot illeti, elmondtam, hogy én magam is támogatom az erre vonatkozó jogszabályokat, de hát együtt kell működnöm más biztosokkal. Ön bírálta, hogy több biztos osztozik más portfóliókon, Erről nem szólhatok, nem mondhatok konkrétumot, hiszen magam is biztos leszek, hogyha valóban megerősítenek ebben a posztban, illetve megválasztanak. De értem, hogy azokat Értem, hogy milyen felelőssége van Reding asszonynak a fogyasztóvédelem területén, és ezért a mi feladatunk abban el, hogy együttműködjünk egymással és a tagállamokkal is, ez rendkívül fontos a fogyasztóvédelem területén, különös tekintettel a fogyasztóvédelmi agendára. Azt kérdezték tőlem, hogy nem lesznek-e fenntartásaim, és teljes mértékben elkötelezett vagyok-e az alapjogi karta mellett, Alaposan megvizsgáltam az alapjogi kartát, semmi gondot nem látok ezen a téren. Fontos látnunk, hogy az Európai Bíróság esetjoga hogyan alakul. Nekem semmiféle fenntartásaim nincsenek az alapjogi kartával kapcsolatosan, és elmondhatom, hogy maga a karta semmiféle kivételeket nem fogalmaz meg, maga sem. Tudom, hogy minden jog csak a határokig terjed, hiszen máskülönben a jogaink teljesen eltűnnének, de semmiféle más fenntartásaink nincsenek, ezt teljesen őszintén, nyíltan elmondhatom. Én mindig is harcoltam a diszkrimináció ellen az eddigi munkásságom során. Nyilvánvalóan mindenki követel hibákat élete során. De ami az emberi jogokat illeti, illetve az emberjogi kartát, ezek az alapjogi kartát illeti, ezek olyan dokumentumok, amelyeket rendkívül fontosnak tartok. Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni a szakbizottságbeli tagokat, tag, tagoknak, hogy betartották a felszólalási időt, és tömören fogalmazták meg kérdéseiket, most pedig Matthias Grótenak adom vissza az elnöklést. Köszönjük szépen Malcolm Harbernek, most pedig rátérünk a negyedik kérdés-válasz körre, és most a mezőgazdasági szakbizottság béli kollégák tehetik fel kérdéseiket, öt rövid kérdésre van lehetőség, tehát 50 másodpercben fogalmazhatják meg kérdésüket, és két perces válasz lehetőséget kap Borgúr. Elsőként Albert Dess kolléga kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Borgó úr, egy nagyon egyszerű kérdésem van. Az Európai Parlament 2010. október 18-án következő döntésre jutott. Az Európai Parlament felszólítja, azt, azt akarja, hogy csak akkor engedjenek agrárimportokat az Európai Unióba, hogyha az európai normákat érvényesítik, a fogyasztóvédelem, az állatvédelem, területén és a szociális minimális standardokat is betartják. Mennyiben fog sikra szállni azért, hogy ezt a döntést, amelyet 535 szavazattal támogatott a parlament, hogy ezt végre is hajtsák, meg is valósítsák a gyakorlatban. Köszönjük, Borgúr! Ez a szabály, ez a jogszabály, a jogszabályt kell alkalmazni, és a jogszabály teljesen világos ebben a tekintetben. Nem lehetne nem lehet gyakorlatilag megkövetelni a saját gazdáinktól olyan szabályokat, amelyeket nem követülünk meg az importőröktől. Nagyon érzékeny kérdésről van szó, nyilvánvalóan és érthető is az, hogy miért ilyen érzékeny ez a kérdés, hiszen az 500 milliós szabad piac nem szabad diszkriminatív elvárásokat megfogalmaznia a saját, az EU-s gazdákkal szemben de a mezőgazdasági termékek esetében más termékektől eltérően megvannak az eszközeink, hogy kieszközöljük a szabályok betartását. Van egy felügyeleti szervünk, amely felü- amelynek felügyelői nem csak az Európai Unióban végeznek vizsgálatokat, hanem az EU-n kívül is meglátogatják. Argentinát, Brazíliát, más országokba is ellátogatnak, és amennyire csak lehet, megpróbálnak gondoskodni arról, hogy azok a termékek, amelyek bekerülnek ebbe, bekerülnek erre a közös piacra, megfelelnek azoknak a normáknak, amelyeket megkövetelünk a saját gazdáinktól. Tudjuk-e növelni az erőfeszítéseinket ezen a területen? Itt van a csomagunk az állategészségügyre vonatkozóan, növényegészségügyre és a vetőmagra vonatkozóan és itt vannak olyan megállapodások, amelyeket az Európai Unió más országokkal írt alá. Tudom, hogy itt van Oroszország esette, vannak viták azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit importálunk, és mi az, amit nem szabad technikai okokból exportálnunk. Fontos, hogy protekcionista célokra ne használjuk fel ezeket a szabályokat, ugyanakkor azonban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy más országok betartsák vállalásaikat, amelyeket vállaltak, amikor a vto hoz csatlakoztak. Köszönjük szépen! Luis Capulos Santos következik, 50 másodperce van, parancsoljon. Köszönöm szépen! Elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr, biztosan tudja, hogy az Európai Unió ...nak Nemrégiben nagyon sős közegészségügyi problémával kellett szembesülnie, ez a kergemarha kor volt. Rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Az első lépés pedig az volt, hogy betiltottuk a csontliszt használatát. Végül megengedték, hogy a csontlisztet takarmányként használják bizonyos állatok esetében, azonban itt a kontamináció lehetősége, farmak közötti kontamináció esete, ezért nagyon fontos, hogy egy szigorú monitorozási rendszert hozzunk létre. Engem az érdekelne, biztos úr, hogy hogyan gondolkodik erről az esetről, mandátuma során hogyan akarja kezelni ezeket a kérdéseket értesültem erről a problémáról, tudok róla egyecsmást. Emlékszem arra, hogy milyen nehézségekkel szembesültünk a kerge marhakór kitörésekor, és természetesen hatalmas gazdasági kihatása is volt mindennek a betegség által érintett országokban. Úgy gondolom, nagyon fontos, szigorú intézkedéseket vezettünk be, hogy megakadályozzuk, hogy fehérjék kerüljenek olyan takarmányokba, amelyekkel olyan állatokat etetünk, amelyek ugyan húst nem fogyasztanak. Éppen ezért értékelem, illetve értem, hogy miért mondják egyesek azt, hogy oldjuk fel ezt a tilalmat, azért, hogy legalább azon állatok esetében, amelyek húst fogyasztanak, a fehérje tartalmat valamilyen módon biztosítsuk a takarmányozásuk során. De értem azt is, hogy miért nehéz feloldani ezt a tilalmat, és fehérje tartalmú fehérje tartalmú takarmányt adni olyan állatoknak, amelyek nem húsevők. Éppen ezért azt gondolom, mindenek előtt a biztonságot kell szavatolni, hál' Istennek csökkent a kergemarha kór esetek szám az elmúlt évek során, ugye ez köszönhető az intézkedéseinknek, és úgy gondolom, mindenképpen újra nyithat, megnyithatjuk ennek a kérdésnek a tárgyalását. Azonban, hogyha túlengedékenyek vagyunk, akkor a jövőben újabb esetekre kerülhet sor, újabban kitörhet ez a betegség, aminek sős kihatásai lehetnek az élelmiszerekre, az élelmiszerek biztonságára, ezért úgy gondolom a lehető legóvatosabban kell eljárnunk ezen a téren. Köszönjük szépen, George Lyon, következő felszólalunk parancsoljon. Szép jó napot kívánok, Borgúr! Az állat jólét nagyon fontos területe az ön portfóliójának, főként az állatok szállítása kapcsán. A májusi Májusban a strukturált párbeszéd során az ön elődje azt mondta, hogy nem támogatja, hogy általánosságban véve betiltsuk a levágásra ítélt állatok szállítását több mint 8 órán keresztül. Ön, ön is így gondolja? Ugyanezt a nézetet képviseli? Borgúr? Mindenképpen szeretném elmondani, hogy E, ha egyetértek, ha nem, mégis ö, nagy tisztelettel adózom az ön erőfeszítése iránt ezen a téren, hiszen az állatjólét, tehát sokszor olyan területként kezeljük, amely nem túl fontos, sőt, egy, sok területen akadályozza a haladást. Gazdasági válság idején azonban mindig azokat az érveket halljuk, legyünk gyakorlatiasak. Nagyon őszinte leszek, nem tudok olyat ígérni, illetve nem fogok olyasmit megígérni, amit nem tudok betartani, de két dolgot azért megígérhetek. Először is. A jelenlegi szabályozás az állatok szállítására vonatkozóan ezt nem hajtják végre megfelelően a tagállamokban. Én még soha nem hallottam eh, jogszabálysértési eljárásról bármely tagállam ellen, ami az állatok szállítására vonatkozna. Lehet, hogy önök hallottak ilyenről, én még nem hallottam ilyesmiről. Úgy gondolom, lehetne javítani a jelenlegi helyzeten. Miért is ne legyen navigációs rendszere az állatokat szállító járműveknek, és ezáltal ellenőrizni lehetne, hogy a levágásra szánt állatok szállítására vonatkozó jogszabályokat megfelelően betartják-e, avagy sem. Másodszor, állatjóléti jogszabályainkban és elmondanám azt is, hogy van azért egy javaslat arra, hogy már jövő évben elindítsunk egy általános csomagot az állatjólétre vonatkozóan. Tehát kérdés, hogy meg kellene nyitnunk újra a kérdést, a vitát arról, hogy a jelenlegi jogszabályok elegendőek, elégségesek-e, és arról, hogy végrehajthatóak-e, vagy kieszközölhető a betartatásuk. Rövid az eljárás, így tovább nem fejthetik ki a jelölt a válaszát. Holstein óra következő felszólalunk. Hoisling úr. Borg úr, Ön azt mondta, fontos lenne, prioritás lenne, hogy a fogyasztóvédelemben Európa vezető szerepet játszon a világban. Gondolom, hogy akkor sikra száll azért is, hogy ezt mindenképpen lecsapodja a jogszabályokban, és az EFSA-val kapcsolatos kérdésen pedig bírálják az EFSA-t a lobby tevékenység miatt, illetve a GMO kapcsán. Sikra száll majd az EFSA reformjáért, illetve a GMO-k területén az EFSA tevékenységének megváltoztatásáért, és amíg európai szinten nem szabályozzuk újra az engedélyezést, gondoljunk itt az engedélyezési eljárások renacionalizálására, sikra száll el majd a GMO kapcsán egy új eljárás bevezetéséért. Borgúr? ami a nem engedélyezett GMO szinteket illeti, amelyeket ma tapasztalhatunk. Tapasztalhatjuk ezt tehát az élelmiszerek területén. A kérdés, hogy mi a helyzet a takarmány területén. Ez egy nagyon érzékeny vitatott kérdés. Támaszkodjunk az EFSA-ra, avagy sem ezen a téren. Először is az EFSA-nak nyilván van egy létjogosultság, van egy célja, hogy és megbízható, tudományos tanácsadást nyújtson, És mindig fontos természetesen látni, hogy az EFSA függetlenségének milyen a megítélés, és ezen, a, ezen mindenképpen dolgozni fogok, változtatni fogok. De nem fogok lemondani a saját felelősségemről, hiszen nem az EFSA az, aki engedélyez, hanem maga a biztos. Tehát az F t én semmiképpen sem fogom más célra használni, mint arra, hogy megbízható, tudományos alapú tanácsot, adást nyújtson nekem, de aztán az én feladatom eldönteni azt, hogy legyen-e egy engedélyeztetés általánosságban véve vagy feltételekkel, tehát a válaszom az önkérdésére az, nem, nem leszek az EFSA rabja, de nem fogom semmibe venni azt, amit az EFSA mond. Ami a GMO-kat illeti, a gémódosított szervezeteket, tudom, hogy milyen érzékeny a kérdés, milyen vitatott a kérdés, tudom, hogy a tanács számára nagyon kényelmes az, hogyha a bizottságra hagyja ezt a kérdést, és semmiféle javaslatot nem támogat, még csak a szubszidiaritás elvét sem támogatja a különböző javaslatokra vonatkozóan. Tehát, hogy egy ország saját maga dönti el, hogy a GMO-kat engedélyezi-e vagy sem, kivéve a környezeti és környezetvédelem és az egészségügy területét, hiszen itt a bizottság a felelős. James Nicholson, a következő kérdező parancsoljon. Köszönöm szépen, bizt- elnök úr. Biztos jelölt úr, hasonlóképpen fogalmaznék én is, mint az előttem szólók. Mi Európában rengeteg szóját importálunk, és gabonát takarmányozási célra. Mi a helyzet a hatékonyabb engedélyeztetéssel kapcsolatosan, ami az Európai Unióban áradó importokat illeti, hogy kezeljük az ipar háruló hatalmas költségeket ezekben a nehéz időkben. Mit gondol mindenről, Borgór? Tudom, mennyire érzékeny ez a kérdés. Tudom, hogy a GMO-ra vonatkozó címkézési szabályok hogyan néznek ki egy bizonyos szint fölött. Azt hiszem ez 0,9 százalék. Tehát bizonyos tudományos kritériumoknak meg kell felelni. Ami magát a termesztést illeti, tudom, hogy van egy erre vonatkozó jelentés, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennem, és jelenleg az EFSA értékeli ezt a jelentést, de ami az importokat illeti a jelenleg hatályban lévő jogszabályokhoz ragaszkodom, ha csak az EFSA nem javasol mást, ebben az esetben magam kell, hogy meghozzam a döntést. Tudom, hogy az Európai Unión hatalmas területek vannak, ahol GMO termékeket termesztenek. Tudom, hogy a parlament számára mennyire érzékeny kérdés ez, és hogy a parlamentben nagy az ellenállás, ez, és tudom azt is, hogy felelőtlenség volna a részemről, hogyha nem venném figyelembe az összes véleményt, nem fogok veszélyes területre merészkedni, óvatosságra intenék, és magam is óvatosan fogok eljárni, olyan kérdésekben, ahol nincs kézzelfogható tudományos bizonyíték, itt azt hiszem nem szabad elsietnünk a dolgokat. Köszönjük Borg úrnak! Lezártuk a negyedik kérdéskört, tehát az Agri Szakbizottságbeli kollégák kérdezhettek. Most is most kérde- térünk rá a végső kérdéskörre. Kilenc kolléga tesz majd fel kérdést. Három Hosszú kérdés következik, tehát kérdésenként és válaszonként 5 perc, azaz kérdés plusz válaszonként 5 perc, ahol utána rövidebb kérdésekkel, kiegészítő kérdésekkel is élhetnek a képviselők, és utána lesznek rövid kérdések is. Márina Janakudákis kolléganő következik, parancsoljon. We've talked. Köszönöm szépen. Beszéltünk az európai költségvetésről, és örülök, hogy nem ellenzi az érzékeny csökkentéseket, ezt követelik a választóim. Az európai ügynökségekről beszéltünk, és örülök az, az érdek konfliktusokkal kapcsolatos véleményének. Remélem, hogy az, ez a klubtapság, amit ön említette, nem kerül összeütközésbe a biztosi munkájával. Mi a helyzet azonban a nem megfelelő elszámolással, a nem megfelelő ügyvezetéssel az ügynökségek esetében, hogyha ezeknek a megoldására nem kerül sor, akkor javasolja-e majd ennek a módosítását. Janakodákis asszony, mondja az elnök, a szakterületre kellene koncentrálni. Nem tudom, hogy a biztos jelölt szeretne válaszolni. Nem szakmai kérdés volt ez. Az ön döntése, biztos jelölt úr, hogy válaszol-e. Egy dolgot azért mindenképpen szeretnék elmondani. Ennek a klubnak tagja vagyok, amelyet említettem, én csak támogatom őket, én magam nem zenélek. Nem hiszem, hogy ez konfliktusba kerülne a fogyasztó, egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosi munkámmal, hogyha ez mégis így lenne, akkor lemondok a klubtárságomról, de ez nem jelenti azt, hogy ne vegyek részt ennek a klubnak a rendezvényein. Ami az érzékeny költségcsökkentést illeti, nos, konkrétan miről is van szó? Eh, hogyha az egészségügyről van szó, akkor eh, hogyha hasraütésszerűen eh, csökkentgetünk, akkor azok vesztenek a legtöbbet, akik amúgy is sebezhetőek, akár a koruk vagy az anyagi lehetőségeik miatt. Azonban a költségek csökkentése nem jelenti azt, hogy az egészségügyi sztenderdeket és az egészségügyi ellátási sztenderdeket csökkentsük Le, vannak új kezdeményezések, új módszerek, otthoni elhelyezés, távolról történő monitorozás, aztán számos szabadalommal ellátott gyógyszer nem sokára generikus gyógyszer lesz néhány éven belül, tehát az ezekkel kapcsolatos költségeket is lehet csökkenteni. Ami az konfliktusokat illeti, már elmondtam, hogy hogy a széki jelentés a két ügynökséggel kapcsolatban, amelyek az én ügynökség, az én illetékességembe területnek tartoznak, nem a szankó alá, mert függetlenek természetesen, de beszélni, egyeztetni fogok a többi biztossal, hogy megvizsgáljuk, hogy lehet-e közös szabályokat alkalmazni az összes ügynökség számára az Európai Unión belül. Kérem, hogy egy kicsit csendesebben zajongjanak, mondja az elnök, mert nagyon fárasztó ez a jelölt úrnak és a képviselőknek is, hogyha mindenképpen szükséges megbeszéléseket folytatni, akkor ezt tegyék az ajtó előtt. Karl Schlüter következik. Köszönöm szépen. A voltak már kérdések a dohányjal kapcsolatban, állatvédelemmel, GMO-val kapcsolatban, azonban milyen jogszabályjavaslatokat kíván bevezetni az alkoholstratégiával kapcsolatban? A fő probléma természetesen a következő. Hogyha mindannyian szeretnénk őszinték lenni, akkor el kell mondanunk, ön azt mondta, hogy ez nemzeti felelősségbe tartozik, de ön külügyminiszterként azért felelt, hogy Málta Máltán egy miniszteri nyilatkozat született a népegészségügyi célok eléréséről, és ebből kivették a reproduktív egészség jogokat. Nem kellene megpróbálni az európai politikát? nem fogja-e megpróbálni az egész európai politikát a feje tetejére állítani ezen a területen? Nem vettem részt semmiben, nem Máltán, ami a, ezzel kapcsolatos, amit ön említett, említett bizony azonban vannak problémák a HIV éceleni harccal kapcsolatban, a megelőzés, a kezelés és a stigmatizálás megszüntetése a legfontosabb kérdések. Ez egy tragédia, nem szabad az emberek életével játszani és sorsával. Véleményem egyértelmű ezen a területen. Ami az alkoholt illeti, ez létező probléma, ugyanúgy, mint a dohány probléma. Már említettem, hogy ezt végre kell hajtanunk a betegségek elleni harc stratégián, keretül, stratégián belül. Az, a betegségek elleni harc, a kockázatok elleni harc is, az alkoholt és fontosnak tartjuk. E, felvilágosításra van szükség az alkoholfogyasztás e, veszélyeivel kapcsolatban. Nem is igazán tudjuk, hogy mi történik az alkoholfogyasztás következményeként. Természetesen azt tudjuk, hogyha túlzott alkoholfogyasztás mit, mivel jár. Kiegészítő kérdés. Azt hiszem nem volt világos a válasza. Ön a külügyminiszteri hatalmát arra használta fel, hogy az Európai Unió teljes, tehát a teljes Európai Uniónak az álláspontját megváltoztassa a reproduktív egészséggel kapcsolatban. Hogyan fog ön engem meggyőzni arról, hogy nem fog biztosként is így viselkedni? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az ENSZ, so, az ENSZ nem szólaltam föl, persze felszólaltam más kérdésekben, mediterrán politika és más kérdésekben, de kül, külügyminiszterként ebben az ön által említett kérdésben egyszer sem szólaltam föl az ENSZ-ben. Részt vettem a közgyűlésen legutóbb, amikor az ENSZ-ben jártam, részt vettem a közgyűlésen, nem említette meg ezt a témát, a, a miniszterelnököt képviseltem, politikai kérdésekről beszéltem, ez az erősségem ami az egészségügyet és a fogyasztók védelmet illeti, ez teljesen más természetesen, mint a külpolitika. Szeretnék elnézést kérni, hogyha nem értettem minden apró részletet ezen témával kapcsolatban. Két hetem volt, hogy felkészüljek erre a meghallgatásra. nem emlékszem, hogy bármi ön által említett dolgot is mondtam volna. Köszönöm szépen. Tessék, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, örülök Borg úr, hogy itt van. Szeretnék kitérni az génmódosított szervezetekre és az EFSA-ra. Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott egy szöveget, vagy szavazott egy szövegről, amely a GMO-k módosításáról szól. Az Európai Tanács álláspontját várjuk. Ön támogatja-e a második olvasatot a tanács által támogatott szöveggel. Másodszor ön az EFSA függetlenségért kiáll. Ez jó. Kérdezem, hogy konkrét intézkedéseket kíván-e tenni annak érdekében, hogy hatékonyan javítsa e, az, e, ennek a szervezetnek a függetlenségét. És az értékelési rendszert fel, akarja, fel akarja vizsgálni, főleg ami a GMO-kat illeti, ahogy ezt egyes államok kérték hajlandó-e az ezzel kapcsolatos témát felülvizsgálni. Köszönöm, Borgúr. Igen, ez fontos, hogy, hogy egyetem, hogy, hogy egy dolog, hogy hogyan értékelnek az emberek egy dolgot, hogy hogyan, hogyan érzékelik, a másik az, hogy mi a valóság. A kettőnek jó lenne, hogyha megfelelne a kettő egymásnak én ezt szerettem volna tisztázni. Nem leszek az EFSA rabszolgája, ezzel, ezzel kapcsolatban tisztán szeretnék fogalmazni. Természetesen, hogyha az EFSA egyértelmű tanácsot és, egy, és megdönthetetlen tudományos bizonyítékokat szállít, akkor ezt nyilván figyelembe kell venni. Ami a GMO-kat illeti, hogyha nem hozunk döntést, annak is vannak jogi következményei. Nyilván ön is tudja, hogy az Európai Bíróságon a, a egyes lépések elmaradása miatt is eljárást lehet indítani. Az EFSA és nemzeti hatóságok is bíráltak ezzel a GMO-val kapcsolatos eljárásban bizonyos lépéseket, hogyha nem tudom véglegesen értékelni a Szelerin jelentést, Tehát nagyon fontos megvárni az EFSA részéről a végleges értékelést, mielőtt ebben az ügyben tovább lépünk. Önök ismerik a helyzetet, a tanács mindezt a bizottságra bízza, a bizottságnak kell döntést hoznia. Ugyanis maga biztos adta ki az engedélyt, nem pedig ez EFSA. Ebben az összefüggésben nagyon óvatosnak kell lennünk, mert hogyha rossz döntést hozunk, akkor ennek nagyon sok nagyon sok káros hatása lehet. De előbb-utóbb döntést kell hozni. Tessék, visszadom a hozzászólás jogát. Pontosan erről van szó, Borgy úr. Ami a GMO-kat illeti, pontosan erről van szó, hogy hosszú távú toxicitással kapcsolatos tanulmányokat kíván-e végezni a GMO-kkal kapcsolatban, mert ezt eddig nem tervezték. Elnéz, elnézést, nem, er-, nem értettem egy dolgot, kérem még egyszer a kérdést még, megvizsgál, még megismétlem, kíván-e toxicitási, hosszú távú toxicitással kapcsolatos tanulmányokat végezni, vagy pedig a rövid távú tanulmányokat, 90 napos tanulmányok alapján kíván-e döntést hozni. Borgúr. Lepás asszony, ön tudja, amikor az Európai Bizottság 90, 90 napot kíván rákényszeríteni a cégekre, hát ezzel kapcsolatban is volt egy megegyezés. Nos, a, ta, a tudományos bizonyítékokra és információra, illetve az elővigyázatosságra kell alapozni a döntéseinket, hogy kétség esetén vissza kell utalni a kérdést, vagy a tanulmány elkészítését, kiegészítését, ami a 90 napot illeti, tehát a 90 napos tesztelés, vagy a hosszabb távú tesztelés Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy nyilván a független EFSA megváltoztatná a módszert, hogyha úgy döntene, hogy ez helyes. Nem gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kell ezt rákényszerítenie az EFSA-ra. Hat további hozzászólásra kerül sor az MB részéről, mondja az elnök. Rövid kérdések lesznek, 50 másodperc áll rendelkezésre a kérdésre, két perc a válaszra. Jolanta Hibner kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az eddigi válaszait. A kérdésem rövid. A az influenza oltás időszakát érjük, és az elkövetkezendő években is lesz hasonló oltási kampányok. Hogyan kívánja az oltóanyagok piacát konszolidálni, annak érdekében, hogy csak a biztonságos oltóanyagokat előállító cégek kapjanak engedélyt. Ami a legutóbbi botrányokat illeti, ön szerint ez megismétlődik el, vagy hogyan lehet ezeket elkerülni a jövőben? Nem élhetünk oltás nélkül, mondja a válaszadó. Természetesen elemeznünk kell a tudományos bizonyítékokat, hogy az oltóanyagok biztonságosak-e. Természetesen vannak az oltással kapcsolatban bizonyos vélemények. Az oltóanyag életet ment. Voltak bizony korábban járványok, amelyek során az Európai Unió nem reagált megfelelő módon. És úgy tűnt, hogy hogy szubszidiaritáshoz ragaszkodtunk, nem együtt reagáltunk. Hogyha nem tudnak, szerintem, hogyha a tagállamok nem tudnak egyedül eh, fellépni a probléma eh, ellen, akkor az Európai Bizottságnak, illetve Európának a feladata, hogy megvédje az 500 millió állampolgárát. Ez vonatkozik az oltásokra is. az egészséget veszélyeztető elemekről szóló irányelv eh, hamarosan az Európai Parlament eh, napirendjére kerül, és remélhetőleg folytatjuk a vitát ezzel kapcsolatban. Eh, kérdezem, hogy van-e olyan jogalap, amelynek köszönhetően közös beszerzést, közös szerezhetjük be az oltóanyagot? és hogy ne forduljon elő az, mint amit korábban, hogy egyes országok felhalmozták az oltóanyagot, amelyre nem is volt szükség, másoknak pedig nem jutott. És ne kerüljön sor minden esetben, minden alkalommal válságra, amikor kirobban egy járvány. Egyes tagállamoknak túl magas árat kellett fizetni az oltóanyagért, amelyet megkerülhetünk volna, megakadályozhatunk volna a közös beszerzéssel. Köszönöm szépen, Vladini asszony következik. Köszönöm szépen. Emlékeztettek arra, hogy bizonyos termékeknek a hamisítása ez megkárosítja a fogyasztókat. Azonban, amikor élelmiszer vagy, vagy gyógyszerhamisításról van szó, akkor biztonsági kérdésé emelkedik ez. Tavaly 24 tonnányi hamisított élelmiszert foglaltak le. Mit terveznek annak érdekében, hogy fellépjenek ezen gyakorlat ellen? Tessék, két perc, köszönöm szépen Gárdini eh, asszonynak a kérdését, ismerem ezt a problémát. Ez egy olyan probléma, amely tisztességtelen versenyhez vezet. Hiszen azok, akik betartják a törvényt, eh, azokat eh, diszkriminálják azok ellenében, akik nem tartják be a törvényt. És ismerem ezeket a nehézségeket és ezeket a problémákat. E, kifejezetten szigorú ellenőrzési mechanizmusaink, mechanizmusok léteznek, e, azonban az importált e, nem mezőgazdasági termékek esetében nincsen lehetőségünk az ellenőrzésre. Nem vagyok megelégedve a szabályok végrehajtásával, mindazonáltal aggasztó látni azt, hogy sok termék hamisított és gyakran egészségre káros. És ezeket ugye lefoglalják a hatóságok. Szorosabban együtt kell működnünk ezekkel a hatóságokkal, hiszen hatalmas gazdasági károkat okoznak ezek. Az áruk, termékek. Ami pedig az orvosi műszereket illeti, ez még komolyabb probléma, ugyanis az emberek egészségéről van itt szó. Olyan orvosi eszközökről van itt szó, amelyek nagy kockázatot jelentenek, tehát valóban rugalmasabb ellenőrzési mechanizmusról van szó. Mechanizmusra van szükség. Valóban nagyon aggasztó, esetekre került sor nem mezőgazdas, importa nem mezőgazdasági termékek esetében. Az Európai Unióban is volt erre már példa, ezt tudjuk. Voltak olyan volt példa olyan orvosi eszközökre, amelyek több száz asszonynak a halálához vezettek. Köszönöm szépen. Nagyon intelligensen válaszolt eh, Borg úr, nagyon ügyesen utalt létező jogszabályokra, meg arra, hogy az abortusz esetén ez a tagállamok eh, hatáskörébe tartozik ez, azonban ezzel ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a biztosok a jövőbeni jogszabályokért felelősek, Minden egyes nőt érinthet ez a kérdés, az abortusz kérdése. E, évente 70 ezer e, asszony hal meg, e, mert nincsenek abortusz, nincsenek olyan törvények az országukban, amelyek az abortusz mege- megengednék. Az Európai Unióban is vannak ilyen esetek. Mit szeretne tenni, mit kíván tenni a nők reproduktív egészségének javítása érdekében? Nem státuszkót akarunk, hanem javítani akarunk a helyzeten. Borgul két perc. Ez nem az intelligens vagy okosság kérdése, ez, ez a szerződésnek való megfelelés kérdése. Teljesen egyértelmű, hogy ezekben a kérdésekben, hogy meg, megengedünk-e valamit, vagy nem engedünk meg valamit, ez a tagállamok ta, jogkörébe tartozik. A tagállamok felelősek ezért, mert nem vagyunk föderációk nem vagyunk föderális állam. A szuverén államok szervezete vagyunk, és bizonyos esetekben az Európai Bizottságnak vannak kizárólagos kompetenciái, másik esetekben a tagállamoknak. Akármit gondolok én, akármit gondolnak önök, ez a kérdés, hogyha engem megerősítenek, megerősítenek a tisztségemben, akkor akár miről is lesz szó, határon átnyúló egészségügyi irányelvekről, vagy bármiről, tagállami hatáskörbe tartozik ez a kérdés. Az, a biztosokat folyamatosan meg lehet kérdezni erről. Megvizsgáltam a parlamenti kérdéseket, amelyek amelyeket feltettek a képviselők érzékeny etikus, etikai kérdésekben. Teljesen mindegy, hogy valaki milyen álláspontot képvisel. Ezek olyan kérdések, amelyeket a tagállamoknak kell eldöntenie. Mindegyünknek megvannak a saját öm, saját személyes véleménye, Isten ments attól, hogy mindenki el, egyformán gondolkodjon. Én a szerződésnek fogok, szerződést fogom betartani, nem fogok beleavatkozni mások hatáskörébe, és erre ez nem áll szándékomban. Vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz. Borg úr, lassanként véget érezem meghallgatást. Szeretnék önnek gratulálni meghallgatásához. Lenne két kis kérdésem. A környezetvédelmi politika kapcsán van egy olyan elvünk, amely a ter, az előállítók felelősségére épít. Az egészségügyi és egészségügyi költségei a dohány termékeknek is tartoznak. Második kérdésem. Én jól együttműködtem az ön elődjével. Milyen fajta támogatást tud adni ahhoz, hogy az ön elődje hozzáférés a dokumentumokhoz, hogy önt te... Meget. A második kérdése, Florenc úr. Ez egy nagyon nehéz kérdés számomra, hogy ezt megválaszoljam, mert ezen intézmény szabályai kötnek engem. Eléggé zavarba ejtő, illetve nem túlságosan óvatos számomra az, hogyha bármit is mondok erről az ügyről. Már az elején leszögeztem azt, hogy eh, a lemondás az azt jelenti, hogy valakinek eh, a lemondott helyébe kell lépnie, és a két ügyet teljes mértékben egymástól függetlenül kell kezelni, a két dolog nem befolyásolja egymást. Florenc úr, én biztosítatom önt arról, hogy nem csak ön előtt, hanem mindenki előtt nyitva áll az ajtóm olyan ügyek esetében, amelyek a tárcámhoz kötődnek, és nem csak azért, mert ez politikailag kényelmes számomra, hanem azért is, mert ez a helyes dolog. Már 20 éve parlamenti képviselő vagyok, hozzászoktam a parlamenti vizsgálatokhoz, de hozzászoktam ahhoz is, hogy együttműködjek a parlamentekkel. Tehát ismerem ezt a rendszert, tehát ahhoz, hogy valaki miniszter lehessen nálunk, ahhoz parlamenti képviselőnek is kell lennie, lehet kritizálni ezt a rendszert, de pontosan az a jó ebben, hogy az embernek állandóan ébennek kell lennie, és állandóan lehet ellenőrizni azt, hogy mit gondolnak erről a választóink. Ami az irányelvet illeti, ez egy olyan dolog, amit mindenki vár a hitelesség szempontjából. Azért, mert eh, hogyha van olyan fajta feltelezés, hogy ami történt, eh, az megismételhet tölthetett hát a dohány irányelv kapcsán. Nem szeretném ö, gyengíteni a jelenlegi irányelvet. Köszönöm szépen, Dagmar Ruth Bérend következik. Két kérdésem lenne az állat jóléttel kapcsolatban. Egyetérte ezzel, hogy a jelenlegi irányelvet, jogszabályokat a kozmetikumokra vonatkozólag át kell ültetni, változtatás nélkül, és a legutolsó részletek a következő év márciusában fogják végrehajtani. Az állatszállítással kapcsolatban a két korábbi elődje azt ígérte, hogy lesz rendelkezés az állatszállítások idejével kapcsolatban, és jogalkotási javaslat is lesz a végrehajtáson túlmutatóan. Meg tudja ezt ígérni, hogy lesz-e valóban állatszállításra vonatkozó jogszabályozás. Elnök, köszönöm szépen! Kérem, hogy ahogy szokta, röviden és velősen válaszoljon. Nagyon szépen köszönöm Ruth Bérent asszony. Az első kérdésére válaszolva az állat jólét és a kozmetikumokkal kapcsolatos rendelkezések. Már elmondtam, hogyha hogyha van egy ilyen jogszabályozás, megvan a az oka, ez nem csak Máltán vagy Németországban lesz érvényben, hanem ez egész Európai Unióban. Tehát valószínűleg ez egy hosszadalmas folyamat lesz, és hogyha elfogadják ezt a jogszabályt, valószínűleg egy átmeneti időszakkal összekötve, akkor megpróbálunk kitalálni valamit azért, hogy el lehessen, ki fognak találni valamit ahhoz, hogy el lehessen kerülni a végrehajtást, és ez nem igazságos. mindenképp, amint elfogadják a jogszabat, akkor mindig megpróbálnak valamit kitalálni, hogy ellensenek lehessen kerülni a végrehajtását. Én nem értek ezzel egyet, én abban hiszek, hogy eh, a tilalmat eh, be kell vezetni, amint a, arról már a tanács és a parlament is döntött. Nyomon kell követnünk ennek a végrehajtását, hiszen két dolgot teszünk itt, hiszen van egy hatástanulmány a végrehajtás után is, és eh, van még egy érv emellett, hogyha nem teszünk így, akkor az ipar soha nem próbál majd alternatív megoldásokat találni az állatkísérletek eh, helyett. Az angolban azt mondják, hogy a szükségszerűség az anyja az innovációnak, Hogyha akarunk valamit, akkor azt meg tudjuk találni, megtaláljuk a módját annak, hogy ez működjön. Tehát 2013 márciusában a tilalomnak életbe kell lépnie. Az állatszállítással kapcsolatban én tudom, hogy az ígéretek bumeránként visszacsapnak. Nem szeretném, hogyha ez az ígéret is visszacsap, visszacsapna rám, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehet tenni a végrehajtásáért hatási tanulmányra van szükség a jelenlegi szállítása, jelenlegi szabályozással kapcsolatban, például 8 órát illetően. Utolsóként, de nem utolsó sorban, Richard Zébert. Köszönöm szépen, elnök úr, Borg úr. Utolsó felszólalóként engedje meg, hogy elmondjam azt, hogy nagyon jó volt a fellépése, nem csak, hogy intelligensen, hanem egyértelműen is megmutatta azt, hogy az alapvető kartály alapján fog eljárni, és ez nagyon fontos számomra. Ön korábban volt már környezetvédelmi miniszter is, az érdekelne engem, hogy hogyan fog eljárni a bizottságban akkor, amikor környezetről lesz szó, környezetvédelemről, hogyan fogja támogatni a környezetvédelmi szakbizottságot, hogyan kívánja kialakítani a konkrét kapcsolatokat az Európai Parlamenttel, az ENVI szakbizottsággal, tárgya le majd velünk az egyes javaslatokról, milyen gyakran fog hozzánk eljönni, és milyen intenzíven kíván velünk kapcsolatban maradni. Úgy vélem, hogy számunkra rendkívül fontos tudni azt, hogy ön az Európai Parlamentet komolyan veszik, megfelel a kívánalmainknak, az intézményi viszonylatban nincsen kezdeményezési jogunk, meghallgat bennünket, és hogyan fog a parlamenttel bánni. Köszönöm szépen Richard Zébernek, rengeteg kérdés volt ez, kompakt módon összefoglalta ezt, és most pedig meghallgatjuk két percben a biztos úr válaszát. Biztos úr, ön ilyen szó, csak akar válaszolni. Természetesen semmilyen épesző ember nem mondaná azt a helyemben most, hogy nem fogok jönni önökkel konzultálni, de őszinte leszek lehető legjobban kipróbálom használni az időmet majd azért, hogy fenntartsam a kapcsolatot az egyetlen igazi demokratikus intézménnyel az Európai Unióban, amit közvetlenül választanak meg az európai állampolgárok, és amely növelte hatáskörét az egyedöntési eljárási eljárással a Lisszaboni szerződés értelmében. Viszont szeretném önöket meggyőzni, mindannyiukat megnőzni, mindenkit, aki egyetért velem, és azokat is, akik nem értenek egyet velem, akik támogatják jelöltségemet, és azokat is, akik nem igazán támogatják, haboznak még. Azért bízok a parlamentben, mert én magam is parlamenti képviselő vagyok, tehát nem vagyok egy technokrata miniszter, biztos jelölt, aki soha nem végzett még parlamenti munkát, aki még soha nem találkozott, nem kopogtatott ajtókon a választókerületekben. De azt, hogy parlamenti képviselő vagyok, hogy elszámoltatható vagyok a parlamenttel szemben, a parlament megvizsgálhat engem, hát ez egyfajta előnyt ad számomra, amit szeretnék kiaknázni. Hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, annak sincsen más hatása, de hogyha érezzük azt, hogy parlamenti képviselők vagyunk, akiket az emberek választottak meg egy cél érdekében, és én érzem ezt, akkor ez másért teszi a parlamenttel fantázott kapcsolatokat. Mindig is azt mondom a máltai munkatársaimnak, hogy ne panaszkodjanak a parlamenti kérdések miatt, hiszen olyan kérdésekről kapunk kérdéseket, ahol mi gyengék vagyunk, és ahol helyrehozhatjuk ezt a gyenge pontunkat. Tehát remélem, hogy a szavaimból tényleg tettek lesznek majd, de hát majd később tudnak erről dönteni, hogy jóvá hagyták a jelöltségemet, hogy megfeleltem-e mindezeknek elnök. Köszönöm szépen, Borgúr, a végére értünk. A kérdések végére értünk, és most 5 percre megkapja ismételten a szót, rövidebben is beszélhet, hogyha kíván. Ez lesz a végső hozzászólása, utána még Ma- uh, Malcolm Harbour kapja meg a szót, és lezárjuk utána az ülést. 5 percet tehát Borgúré a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen, hogy ennyire türelmesek voltak velem ma a az udvariasság világnapján. Úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő párbeszéd volt. Nem arról van szó, hogy okosak vagyunk-e, hanem arról van szó, hogy önmagunk vagyunk. És el kell mondjam azt, hogy és kérem, higgyék el ezt, amikor mondom, amit, amit látnak, azt kapják, nincsen semmilyen fajta hátsó szándékom, nincsen semmi rejtegetni való. Megpróbáltam a lehető átfogóban megválaszolni a kérdéseiket. Kérem, bocsássák meg a hibáimat. Talán nem tudtam minden kérdésüket megválaszolni, de hát három hét alatt azért nem lehet sokat tenni, van egy határ, viszont én láttam az önök lelkesedését a kérdések mögött, és láttam, hogy tényleg egy embereket érintő tárcáról van szó, nem általános dolgokról volt szó, mint a külügy területén. Itt valóban a valóságról van szó. A parlamenti képviselők a világ minden táján, hogyha teljesítük a kötelességüket, akkor mindig van egy eh, igazi kapcsolatuk eh, a választókerületükkel, valaki azt mondta nekem, hogy ha egy javaslatot nyújtunk be, akkor megvizsgálják ennek a hatását. Tehát nem vagyunk mi hatalom nélküli emberek, és ezzel egyetértek. Minden egyes alkalommal, amikor találkozunk, és örömmel állok a szolgálatukra, akkor mindig emlékezek arra, illetve erre a megjegyzésre, hogy amikor a parlament dönt valamiről, akkor amögött ott van a több millió állampolgár demokratikus értékelése is, és számos értékek is, amelyek nem közvetlenül kötődnek a parlamenthez. Az ambícióm, a célom az az, hogyha jóvá hagynak ebben a pozícióban, elsőként az lesz, hogy januárban előterjesztek egy ambiciózus dohányrendelkezést, ezen kívül meg betartom a 2013-as márciusi határidőt a kozmetikumok esetében, illetve az állatteszteléssel kapcsolatban 2013-ban a klónozással kapcsolatban terjeszte be javaslatot, amely figyelembe veszi az állatjóratot is, és mindig sokban ez a legnehezebb dolog. Még többet fogok helyezni a végrehajtásra, minél nagyobb hangsúlyt fogok helyezni a végrehajtásra. Remélem, hogy sikeresen mutattam be azt, hogy korábbi máltai politikai karrierem által 17 évesen lettem tagja a pártomnak, azóta is eltökelt támogatója voltam az európai elképzelésnek jó és rossz időkben egyaránt, és megpróbáltam megvédeni a fő európai értékeket, beleértve ebbe a diszkrimináció ellenesség elvét is. Kész vagyok, és számítok is a szoros együttműködésre az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az udvariasságukat, és remélem, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy együttműködjünk a közeljövőben. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük Borg úrnak, most pedig megadom a szót Malcolm Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani még egyszer a Környezetvédelmi Szakbizottságnak és önnek, a szakbizottság elnökének, amiért megengedték, hogy az én szakbizottságom tagjai is szerepet játszanak ebben a meghallgatásban. Mi ugyanis nagyon fontosnak tartjuk a fogyasztóvédelmet, ezért nagyon örülünk ennek. És visszatérnék arra, amit Borgúr mondott a polgárközeli Európa portfólióról. Úgy gondolom, sok gondolkodni valót adott nekünk a mai meghallgatáson, és sok nagyon fontos vállalást is tett felénk, és ha ön bölcs, akkor nem fog ezekről megfeledkezni, és ön nyílt és őszinte kapcsolatot szeretne a parlamenttel, azt mondta, így a parlament mindenképpen emlékeztetni fogja önt ezekre a vállalásokra. Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres, jól szervezett meghallgatáson vettünk részt, ahol sok dologra kitértünk, nem csak az IMCO portfólióján belül, és a többi szakbizottság portfólióján belül, hanem sok egyéb más kérdésre is. Köszönöm szépen ezt önnek, és egy adminisztratív bejelentés. Szeretném az IMCO szakbizottság koordinátait meghívni, hogy a FEN a 6Q2-es teremben találkozzunk 18 óra 15-kor, ahol is megbeszéljük majd a meghallgatáson elhangzottakat, és utána 7-kor az ENVI szakbizottság koordinátoraival is összeülünk 7 órakor. Köszönöm még egyszer, és úgy gondolom, hogy nagyon jelentős munkát végeztünk el a mai délutánon. Köszönjük szépen Malcolm Habernek, zárásképpen azt szeretném elmondani, hogy jó nap a mai, Ön ma itt nagyon jól teljesített, Borgór, tekintettel az idő rövidségére. Kevesebb, mint három hete volt felkészülni. Úgy gondolom, minden kérdésre jól válaszolt, megmutatta, bebizonyította, hogy szakértelemmel rendelkezik, és hogy ön jelentős személyiség arról is tanúbizonyságot tett. John Daly-val nagyon jól együttműködtünk itt az Európai Parlamentben, mindig szívesen láttuk őt itt, és nagy tekintélyének örvendett ő itt. Ma elhangzott az is, hogy fontos számára biztosítani a hozzáférést a dokumentumokhoz, hogy lezárulhasson ez a fejezet és, de fair módon zárulhasson le. Sok szakterületről beszélt ma, szak politikai kérdésről. Számunkra nagyon fontos, hogy megszülessen a dohány irányelv, más dolgokra is tett vállalást. Mi ezt fogjuk mérceként használni. Semmiképpen sem előlegezem meg ezt az értékelést, de ön lesz 500 millió európai polgár biztosa, és a legfőbb jó, legfőbb közjó ezen polgárok számára az egészségük, Ön tehát egy nagyon érzékeny területtel kapcsolatban vállal hatalmas felelősséget, és még egyszer köszönöm szépen ezt a fair meghallgatást, köszönöm, hogy mindenki betartotta az udvariasság szabályait, az udvariasság világnapján párnyó úr már ma reggel felhívta a figyelmet arra, hogy ma az udvariasság világnapja van. És egy hát zárásképpen nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm 15 szolgálat munkáját is, Tekintettel az idő rövidségére sikerült egy olyan meghallgatást megszervezniük, amely nagyon jól sikerült. És az MB szakbizottságbeli koordinátoroknak mondom, hogy 19 órakor a 2Q2-es teremben, tehát ebben a teremben találkozunk, hogy értékeljük az elhangzottakat. Addig is pihenjenek jót, és azoknak, akik már most végeztek munkájukkal, azoknak pedig további kellemes estét kívánok.